Uh, Kedves kollégák, kezdjük meg az ülésünket, kérem, hogy foglalnak helyet. Első napi rendi pontunk a napi rend elfogadása. Mindenki elégedett, elfogadhatónak találja a napi rendünket, akkor ennek megfelelően folytatjuk második napi rendi pontunk november 5-ai és 6-ai ülésünk jegyzőkönyvének az elfogadása. Kívánne valaki kiegészítéssel, javaslattal élni? Amennyiben nem, köszönöm. Folytatjuk a következő napi rendi ponttal. Elnöki közlemények nincsenek, tehát ezzel le is zártam a hármas napi rendi pontot. Ami a negyedik pontot illeti, Zemek, az, a Zemek asszonynak, a Zemek asszonynak adom meg a szót, a férfiak női, nő és nők esélyegyenlősége témakörben a Pekingi platform alapján. Úgyhogy átadom a szót Szemek asszonynak. Köszönöm szépen. Hölgyeim és néhány úr, akik itt ülnek, szeretném bemutatni a tanulmányunkat, amelyet a férfiak és nők esélyegyenlőséget témájában készítettünk 2010 és 15-ös időszak vonatkozásában. Az volt a cél, hogy értékeljük a stratégia működését a pekingi platform céljai elérése tekintetében. További célunk volt hogy megállapításokat készítsünk és ajánlásokat fogalmazzunk meg a 2015-ös időszak utáni periódusra. Egyelőre az összefoglaló változat érhető el, de néhány napon belül a teljes változat is elérhetővé válik. Szeretném összefoglalni néhány pontban a tartalmat. Az első a több éves szakpolitikai keretek alakulását taglalja a férfiak és nők esélyegyenlősége terén. És a 2010-15 közötti stratégia, illetve a pekingi akcióplatform végrehajtása vonatkozásában és az Európai Unió férfi-női esélyegyenlősége értékelését tekintve. Aztán a második fejezet a stratégia értékelését tartalmazza a pekingi platform alapján. És az összes többi beavatkozás típust tárgyalja Európa és nemzetközi szinten. a középpontban a belső és külső koherencia áll. A stratégia belső és külső koherenciája. Vagyis, hogy a stratégia az európai tagállamok igényeinek megfelele, férfi-női esélyegyenlőség vonatkozásában, illetve különböző prioritások tükröződnek a stratégiában megfelelő módon. Aztán a külső koherencia pedig a férfi-női egyenlőséggel foglalkozó egyéb dokumentumokat érinti. És hogy a stratégia keretében milyen intézkedésekre került sor, a monitorozás, az értékelés, a jelentéskészítési rendszer megfelelően működik-e. És aztán a harmadik fejezet pedig azzal foglalkozik a jövőbeni stratégia fényében, hogy milyen feladatok állnak még előttünk. Hogyan tehetjük még hatékonyabbá a jövőben a stratégiát? Elsősorban dokumentum alapú kutatásra épül ez a tanulmány, az eddigi felmérések, illetve kutatások szolgálnak az alapjául, mert nagyon rövid idő állt rendelkezésünkre sajnos. elemző megközelítést, szakpolitikai elemzést, illetve értékelést végeztünk gyakorlatilag. Most szeretném összefoglalni a fő erősségeket, illetve gyengeségeket a különböző dokumentumok elemzése során és a stratégiai értékelése során. Ezután szeretném jelezni a relevancia, illetve a hatékonyság, eredményesség növelése terén a feladatokat a jövőbeni stratégia felé haladva. Először is a kettős megközelítésünk alkalmazásáról szeretnék szólni, vagyis hogy a férfi-női egyenlőség konkrét intézkedése, illetve gender mainstreaming kettőse fémjelezte a munkánkat az európai intézmények és a tagállamok tevékenysége során ezek lebegtek a szemünk előtt. Prioritást jelentő területeket szerettünk volna meghatározni, amelyekre összpontosul a stratégia öt kiemelt területen. Ami magának a stratégiának a megfelelőségét illeti, a férfi-női esélyegyelőség területén az EU igényének mennyiben tud megfelelni, eleget tenni a stratégia. A 2010-es szempontok azóta is érvényesek európai szinten. Vagyis úgy gondoljuk, hogy megfelelően határozták meg a prioritásokat ezen a szakterületen. Ez egy fontos erősség, egy másik komoly erősség, hogy határozott összefüggés vázolódik fel az Európai Unió férfi-női esélyegyenlőségi stratégiája, illetve a pekingi intézkedési platform között. különösen néhány olyan témakörben, amely kiemelt fontosságú. A nők és a gazdasági szerepvállalás, az oktatás, képzés, a nemen alapuló erőszakcselekmények, nők a döntéshozatalban, intézményi mechanizmusok, a nők előre jutásának az előre, elősegítése érdekében a társadalmi előrejutást segítő rendszerek, mechanizmusok a pekingi platform megfogalmazza, tehát azokat a feladatokat, amelyeket igyekeztünk követni. Egyéb feladatkörök is szerepelnek benne, de ezek kevésbé relevánsak EU szempontból. A stratégia nagyon sok kimeneti eredményt ért el. Tulajdonképpen minden kitűzött célt elért, különösen a figyelemfelhívás terén. Azután a honlapok elkészítése, tájékoztató lapok, adatlapok, tanulmányok, jelentések, képzés, eszközrendszerek, és szintén nagyon fontos, hogy jelzőszámok, mutatók és adatgyűjtő eszközök készültek a férfi-női esélyegyenlőség, illetve a szegregáció megszüntetése terén. A férfi-női esélyegyenlőséget előre mozdító eszköz tárt állítottak össze. Az Eurostat és az EIGE és az FRA tehát az érintett intézmények szintén gyűjtik az adatokat, korábban nem használt szempontok szerint a férfiak és nők esélyegyenlőségét értékelendő. Mindez a stratégiának köszönhető. Számos jogalkotás és nem jogalkotási jellegű intézkedésre került a stratégia keretében sor. Egyes esetekben még nem zárult le a jogalkotás melyek a fő gyengeségek, illetve szűk keresztmetszetek. Az egyik fontos szempont, hogy csak általánosságban határozódnak meg egyes feladatok a stratégiában, tehát bizonyos célok nem kellően konkrétak. Nincsen mindenhol időtemezés hogy melyik célt mikorra kellene elérni, és hogy kinek mi a feladata a végrehajtásban az egyes intézkedések kapcsán. Tehát a feladat és körök, illetve az időtemezés nem kellően célhoz kötött és konkrét. Aztán, amikor már folyamatban volt a stratégia végrehajtása, akkor felmerültek újabb szempontok, feladatok, amelyeket majd a jövőbeni stratégiában részletesen meg kell fontolni. Például a szociális, illetve demográfiai változások, a lakosság öregedése, mint tényező. És hogy az időskorúak többsége nő, aki nagyon kis jövedelemből kell, hogy megéljen. Ez egy komoly problémát jelent azután a migrációs áramlatok tekintetében is eltérés van a férfiak és a nők helyzete között. Ezekkel a kérdéskörökkel is foglalkozni kell a stratégiában. Azután a hosszan-hosszan elnyúló válságnak a hatásait és megszenvedi az EU, és itt is nagyon eltérő hatások mutathatók ki a férfiakon, illetve a nőkön. A férfiakra közvetlenül hatott a válság, tehát azonnal és közvetlenül sújtotta őket. A férfiak munkanélkülisége hirtelen és gyorsan megemelkedett. A nőkön jelentkező negatív, negatív hatások viszont lassabban futnak át, és tartósabbak mert például az államháztartási konszolidáció, a költségvetéseknek a megnyilvánulása és a megszorítások, a szociális kiadások terén többek között a nőket sújtják inkább, úgyhogy azt mondhatjuk, hogy a nők kell, hogy viseljék a válság árának az oroszlán részét. Például a gyermekgondozási lehetőségeknek a csökkenése őket sújtja aztán az utóbbi évek során számos reformra került sor. Nyugdíjreformra gondolok itt például a jóléti juttatások megreformálására. Itt is egészen eltérő hatások jelentek meg a nők és a férfiak körében. ezeknek a szakpolitikáknak a bevezetése, végrehajtása előtt meg kellene vizsgálni, hogy milyen hatással járnak majd, illetve kifizeti meg az árát, illetve kiissza meg a levét úgymond ezeknek a reformoknak. Egy további probléma, hogy nem kellő hatékonyságú a monitorozás, illetve az előre haladás nyomon követése. Létrejött egy szolgálatok közötti egyeztető munkacsoport. Minden Európai Bizottsági Főigazgatóság részéről egy résztvevő nyomon követi, hogy mit csinál a saját főigazgatósága a férfi-női esélyegyenlőség terén, de nem módszeres az adatgyűjtés a mutatóknak az összeállítása, illetve eddig nem is készült átfogó értékelés arról, hogy milyen intézkedéseket hogyan hajtottak végre, és milyen hatással. Azután a gender mainstreaming hatások korlátozottan érvényesültek eddig, különösen olyan szakpolitikai területeken, amelyeket nem tekintenek közvetlenül férfi-női esélyegyenlőség vonatkozásúnak. Például a környezetvédelmi politikát említeném, aztán a szállítás közlekedés, a táv és hírközlés, a nemzetközi kereskedelem, a makrogazdasági eh, politika, illetve az adópolitika és a médiapolitika például, sőt, iparpolitika tenném hozzá. Tehát nagyon sok olyan szakpolitikai terület, említhető, ahol a férfi-női esélyegyenlőség hatásvizsgálata szükséges lenne. Mert eltérő hatással járhatnak ezek a területek a férfiakra és a nőkre. Tehát ezeket is fontosnak kellene tekintenünk. Meg kellene vizsgálni, hogy az adott területen hozott döntések a férfiakat, illetve a nőket hogyan érintik a foglalkoztatás, a szociális szolgáltatások terén, és így tovább a másik oldalon, tehát részletesebb értékelések készülnek, és ott jobban figyelembe is veszik a férfi-női esélyegyenlőség szempontjait. Azután szintén fontos terület az Európa 2020-as stratégia. A férfi-női esélyegyenlőség nem fogalmazódik meg, mint közvetlen prioritás. Tehát azt mondanám, hogy implicit módon szerepel. az egyik zászlós hajó keretében például megemlítették a férfinői esélyegyenlőség, de aztán nem következik ebből semmi konkrétum. Tovább lépve a szűk keresztmetszetekre, amelyek megnehezítik a stratégia végrehajtását. Az egyik az erőforrások szűkössége, itt a humán és a tárgy erőforrásokra is gondolok. Van egy férfi-női esélyegyenlőségi eh, részleg a DG Justice szervezetében, de ugyanakkor nagyon korlátozott a létszám, tehát kevesen foglalkoznak kimondottan ezzel, és emiatt a stratégiát nehezen tudják előrevinni, nem csak ott, hanem a többi főigazgatóság keretei között is. Sőt, még ezen túl az, hogy egyetlen egy szervezeti egység foglalkozik ezzel, a rendkívül megnehezít, hogy a többi főigazgatóság döntéshozatalába ez hatékonyan beépüljön, mint szempont. Egy következő probléma a gyenge intézményi kapacitás. Ezt az előbb említettem. Tehát egyetlen főigazgatóság egyetlen egy részlege nagyon nehezen tud érvényt szerezni a férfi-női esélyegyenlőségi szempontnak más főigazgatóságuknál, hiszen ugyanazon a szinten vannak, mellérendelt állapotban nem utasíthat senkit ez a részleg. Ennyiben szerettem volna röviden összefoglalni. Az erősségeket, gyengeségeket néhány nagy pontban ezek szerepelnek tehát a jelentésben. Egyes jelzések arra vonatkoznak, hogy a stratégia relevanciáját kellene fokoznunk el. A férfi-női esélyegyenlőség relevanciáját erősíteni kellene az EU 2020-as stratégiája vonatkozásában, sőt az összes többi stratégiai dokumentumokkal, amelyeket az európai intézmények előállítanak. Tehát egy fontos terület, hogy a férfi-női esélyegyenlőség valamennyi szóba jöhető területét a Például a foglalkoztatás, tehát a társadalmi befogadás területét említeném, a demográfiai változások, a migráció, illetve a szociális védelem, a nyugdíjváltozások, és így tovább. De nem csak a foglalkoztatás és a társadalmi befogadás szerepel itt, hanem a környezetvédelem, a gazdaságpolitikák széles köre, a hírközlés, illetve a médiapolitika szintén a média terület azért is fontos, hogy a sztereotípiákat igyekezünk rendbe tenni. Azután a szállítás, közlekedés és a költségvetés készítés mint kiemelt terület, hiszen ott döntenek a fontos kérdésekről. Tavaly a FEM szakbizottság készített egy tanulmányt arról, hogy a parlamenti szakbizottságban a gender mainstreaming mennyire tudott érvényesülni, és kiderült, hogy a költségvetési szakbizottságban senki bele sem gondolt a férfi-női esélyegyenlőség szempontjába, akkor, amikor a döntéseket meghozták. Tehát ennek nem volt például külön költségkerete. Most már megvannak az eszközeink, amelyeket alkalmazhatunk. For example. Ez például egy nagy kérdés. A másik fontos ügy abban áll, hogy megfelelő finanszírozást kell biztosítani az adat tok, indikátorok, kutatás, fejlesztésére minden szakpolitikai területen, hiszen sokszor éppen az a gond, hogy nem világos, hogyan tudunk foglalkozni esélyegyenlőségi kérdésekkel más szakpolitikai területeken, például a közlekedés, vagy a környezetvédelem politika, vagy az iparpolitika keretei között. Holott van arra mód, hogy megvizsgáljuk, hogy a szakpolitikai döntések alternatívái milyen hatással vannak a nők és férfiak egyenlőségére. Ez azonban adatok kellene, kutatás, indikátorok. Ebbe bele kell ruháznunk. Elkezdődött ez az a munka, egyik fontos outputja ennek a stratégiának, ám tovább kell vinni, javítani kell. Másik fontos kérdés hogy elkezdjünk a férfiakkal is foglalkozni. Sokkal inkább címezzünk nekik üzeneteket meg, mint eddig tettük. Például a nők elleni erőszak területén, a férfiak részvétele, a prevencióban, a, a, a probléma tudatosításában nagyon fontos. <clears throat> Mert a nők elleni erőszak férfi probléma, inkább, mint női probléma a férfiaknak kell megváltozni, nekik kell a viselkedés módosulást náluk kell megtörténjen, és ehhez tudatosítani kell a problémát. Ez tehát jó példa. De más szakpolitikát területen is hasonló a helyzet. Aztán vannak specifikus populációk. A nők sem egy, egyformák, vannak különbségek a nők között, csak úgy, mint a férfiak között. Ezekkel a különbségekkel is foglalkozni kell. Idősebb nők, fiatalabb korcsoportok, etnikai kisebbségek, alacsonyabban képzett nők. Tehát a nőkön belüli csoportosítással is foglalkoznunk kell a szakpolitikák kialakításakor. És van még egy nagyon fontos kérdéskör, hogy a közvitában megjelenítsük, mennyire jelentős a jelent, nemek közötti egyenlőség. A politikai napirendben ezt, ennek megfelelő, ezt megfelelően rangsorolni kell, hiszen a gazdasági növekedés, a társadalmi integráció tekintetében is nagy súlya van az esélyegyenlőségnek, és ezt tudatni kell a, a közvéleménnyel, különösen most, hogy a válság kicsit háttérbe látszik szorítani ezt a kérdést, holott a súly rendkívüli, ennek megfelelő rangsorolást igényel. Aztán az eredményességet is javítani kell. Ez egyik fontos eleme ennek, hogy olyan cselekvési tervet kell meghatározni az esélyegyelőségben, amely minden intézetet, intézményt, ügynökséget lefed, amelyek az Európai Unió jelentős stakeholderei, tehát nem csak a bizottság, nem csak a parlament, nem csak a tagállamok külön-külön kell, hogy cselekvési terveket létrehozzanak, hanem egy EU szintű cselekvési terv van szükség, amely világosan meghatároz általános és specifikus célokat és lépéseket. Kell egy jó koordináló és monitoring mechanizmus, nagyon pontosan meg kell határoznunk a felelősségi köröket, időzítés, mikor, melyik cél van napirenden, hogyan értékeljük ezeket, ehhez kellnek eszközök és pénzeszközök is. az első egyenlőségi cselekvési tervek végrehajtására és mérésére. Jobban kapcsolni kell az általános európai politikai keretet és a 2020-as stratégiát. Aztán a nemzetközi stratégiákat is össze kell hangolni, mint például a pekingi cselekvési tervet, és még jobban be, sok jobban be kell vonni a tagállamokat, és az összes EU intézményt és ügynökséget, azért, hogy erősebbek legyünk, jobban tudjuk végrehajtani a stratégiát. Különösen igaz ez a, az intézmények, európai intézmények kell, hogy mobilizálják azokat a női szervezeteket, mert nagyon fontos szerepet játszhatnak a stratégia végrehajtásában, és minden más stakeholdert és intézményt, amely Európai Uniós szinten, meg tagállami szinten működik, kell legyen világos a vállalás arra hogy az esélyegyenlőséget minden intézményben mainstreaming révén az összes szakpolitikában, az összes parlamenti szakbizottságban, az összes bizottsági főigazgatóság munkájában megjelenítik. Szerintem kötelező, bár nem tudom, hogy erre van lehetőség, de ezt nem kötelezően kéne a költségvetési rendszerekben és szakpolitikában hatástanulmányokat kellene végeznünk, az intézményekben kell ezt elkezdeni, és megfelelő kapacitásokat kell felépíteni ahhoz, hogy ezeket az eszközöket lehessen alkalmazni, és konkrét képzési programokat kell úgy megszervezni a tisztviselők számára, hogy abban legyen esélyegyenlőségi modul is. Meg hatástanulmányi rész, meg, meg költségvetés készítési rész, és a tisztviselőknek megfelelő szakértelemet kell szerezniük esélyegyenlőség ügyekben, és jobban együtt kell működjön a parlament, a bizottság, meg az Európa Tanács, meg az ügynökségek ezekben a kérdésekben. Például az EIGE, az EIGE nagyon komoly kutatási és szakmai támogatást tud adni ezen ügyek továbbitelében. Összefoglalás gyanánt minden intézmény címére ö, megfogalmazhatóak bizonyos feladatok. Például a bizottság kéne, hogy támogassa, erősítse az egy esélyegyenlőségi unitot, emberi és pénzügyi erőforrásokkal felszerelve azt, erősítve belső pozícióját is az intézményen belül, meg a döntéshozatal szerkezetében a bizottságon belül. Aztán erősítenünk kell az első egyenlőségi referenseket minden főigazgatóságban, és a esélygyűlőségi unit rálátással kell bírjon az összes főigazgatóság munkamenetére e szempontból. Minden DG ezentúl éves jelentést készíthetne arról, hogy a saját hatáskörében mennyiben vitt előre az esélyellenőrség ügyét munkaterületén, és aztán lehetne éves előrehaladási jelentéseket készíteni, amelyek eredményorientáltabbak volnának, mérnék az előrehaladást, és ezáltal összevethető volna, hogy időben mi változott, aztán konkrét ajánlásokat is ki kéne dolgozni a tagállamoknak címezve, ahogy ezt az általános stratégiában is tesszük. Vannak az Európai Parlament részére is jelzések, szerintünk itt is erősíteni kéne az esélyegyenlőségi unitokat, egységeket, azok szerepét erősíteni kellene az Európai Bizottsággal való összehangolva a prioritások kialakításában a munkájukat. Szorosabb kapcsolatot kell kérni a gender equality stratégia és a kétszerűző stratégia között, és az is megkövetelhető volna, hogy a stratégia legyen az EU szemeszter része, és monitoring, értékelés a jogszabályokatás területén is fontos feladat volna esélyegyenlőség szempontjából. Lezeresképpen meg a tagállamok éves végrehajtási jelentést kéne készítsenek, ahogy teszik az általános szakpolitikák tárgyában is, kéne, hogy az esélyegyenlőség terén is készítsenek ilyeneket, melyben jelölni kéne azt, hogy hogyan foglalkoznak mindezzel, mit léptek előre és ebből el, aztán intézmények számára ajánlásokat kidolgozni. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen, köszönöm a bevezetőt. Mielőtt megadom a szót további képviselőtársaimnak, szeretnék üdvözölni a látogatói csoportot. Storkasszony hívta meg őket. Üdvözlöm őket. Folytassuk most azonban a programunkat. Most megadom a szót. Maria Nagy Lasszonynak parancsoljon. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy szót kapok. Először én szeretném megköszönni önöknek, önnek ezt az értékelést. Ezzel nagyon értékes előkészítést sőt végezte el a következő jelentésnek, amelyet az árnyékelődök együtt kell megírjak. Szerintem jó haladunk ez irányban, hála az önmunkájának is. Jó, hogy egyetlen gondolat sem vész el, erre legyünk figyelemmel. Az elmúlt stratégia erős pontjait fenn kell tartanunk, öt prioritás területet sikerült meghatározni, amelyeket tovább lehet fejleszteni, ám, és erről ön is beszélt az imént, világosan, vannak gyenge pontok is, a mostani jelentésben is, amelyekben a célok és azokhoz rendelt eszközök, meg az időtényező nincs megfelelően kidomborítva a stratégiában. Ez azt jelenti, hogy csak minimális figyelem vetül a, a, a jogi köteleteményekre, és egészében hiányzik a szankciók megállapítása. Tehát nem derül ki, hogy mi történik akkor, ha nem történnek meg bizonyos dolgok. Az is fontos lesz számunkra a következő stratégiában, hogy, és ahogy beszélt is ezekről a távolabbi területekről, meg az árnyékeladó is beszélt, hogy az olyan távolabb eső területek, mint a környezetvédelem, energia, mobilitás, adópolitika, migráció, médiapolitika, ezeket is felvegyük a, a, a látókörünkbe. És a, a finanszírozás, meg az emberi források fontosságának kiemelése is a következő jelentés feladata lesz. Ön a férfiakat, mint célcsoportot jelözte meg, például a nők elleni erőszak tekintetében, azért, hogy fontosak a férfiak, mert ők a leggyakoribb elkövetők, mondotta ön. Ebben igazat adok önnek, ám szerintem a nők az esélyegyenlóság stratégiában azt is látni kell, hogy csak esetben vannak férfiak is, akik hátrányban szenvednek, hátrány szenvednek ők miatt. Vannak erre is példák, nem akarok most ebbe belemenni hosszabban, ám számunkra fontos volna, hogy ezzel is foglalkozzunk, hogy egyrészt a férfiakat, mint elkövetőket is vizsgáljuk, ám van ennek egy másik oldala is, sokszor áldozatok. Tehát fontos, hogy eddigi anyagokból és a lépésekből tanuljunk, és a következő lépésekben meghatározzuk, hogy ki, mikor, melyik területtel kell foglalkozzék. Tehát melyik, három osztatú dolog, melyik intézmény, melyik területet felelős, és ezt időben, menetrendben kell az értékelést is beleértve a folyamatban meghatározni világosá téve, és a bizottság kell meghatározzon feladatokat, a DG-k, a tagállamok és az Európai Parlament is. Ez nem valamikor kell megtörténjen, hanem betartatandó, igaz, konkrét időpontokhoz kötött feladatokként kell ezeket meghatározni, hiszen épp arról van itt szó, hogy egy talán ugye egy jó stratégia, lehet, hogy volt már korábban is, ám nem volt elég harapós, mert hogy nem lehetett igazából érvényesíteni. Ahhoz, hogy ebben sikerrel járunk, ezekre kell, azokra pontok figyelnünk, hogy aztán a nők ott helyben, ahol érinti őket a politika, érezhessék ennek hatását. Sajnos, hogy ha visszatekintünk az előző stratégiára, ha érdekli a véleményem, az a kapcsolatban, hogy értem mennyire tudtak erről a közvéleményben. Ez egy belső anyag volt, holott kifele a nőjogi szövetségek, és a társadalom kéne, hogy tudomásul vegye ennek létét. Ez bizony világos feladatot szab meg a következő stratégia számára, hogy a közvélemény ne csak itt az Európai Parlamenttől közvélemény legyen, hanem 28 tagállam közvéleménye is, ahol a stratégia ér kell, hogy megvalósuljon, és ott kell kézzelfoghatóan bemutatni brosúrák és egyéb anyagok révén, hogy helyben tudják az emberek olvasni, miről szól a stratégia. Ezek, ezek a lépések, amelyek kifelé vezetnek, a parlamenten kívüli közvéleményt is megcélozva, és ehhez kell egy olyan cselekvési terv, amely mindenki számára olvasható és érthető. Nagyszerű volt a felsorolása az ajánlásokat illetően. Azonban az a körülhatárolás, hogy a, a gender policy ö, ö, külön kéne foglalkozni, a többi politika meg marad úgy, ahogy van. Ugye ennek véget kell vetnünk, ez nagyon világos, ezért bukott el a politika korábban. Nagyon világosan fogalmazott ezzel kapcsolatban, a kötelező hatástanulmányok feltétlenül fontosak. Nem csak a pénzügyi hatásokat kell mérni, hanem a politika felelős azért is, hogy meghatározza, hogy milyen pénzügyi hatások vannak a politikai lépéseinknek, ám a nők esetében az esélyegyenlőségre is figyelemmel kell lenni, nagyon fontos utalás ez is. Remélem, hogy kapcsolatba léphetek majd önnel, az új stratégia kidolgozása során le tudunk majd ülni együtt, konkrét ügyekről, témákról eszmét cserélve. Nagyban segített bennünket az ön ö, ö, prezentációja. Nagyon pontosan, nagyon jó időben született ez, aktuális volt, és szeretem, szeretném megköszönni még egyszer a hozzászólását, és várom a vitát ezzel kapcsolatban most. Köszönöm szépen az előadó szavait, most pedig megadom a szót az egyes frakció árnyék előadóknak, a néppárt részéről Gál Perc asszony. Nem tudom, hogy itt van-e, vagy nincs. Valaki beugrik helyette a néppárt részéről? Nem, nincs senki, aki helyettesítené. konzervatív frakció részéről Visnyavska asszony sincs itt, mint árnyék előadó. Helyette valaki? Nem? Alde Linár asszony parancsoljon. Uh, thank you very much. Köszönöm szépen, elnök asszony. teljes mértékben egyetértek azzal, amit az imént az előadónk elmondott, nagyon részletesen beszélt. Én is nagyon értékelem a nagyon részletes beszámolóját. Nagyon jó volt ez az előadás, ez a prezentáció, és remélem, hogy még tudunk majd a továbbiakban is egyeztetni. Leginkább azt hangsúlyozta, hogy nem elszigetelten kéne kezelni a nőjogok kérdését, hanem mindenhol jelen kéne ennek lenni, és én is így közelítem meg ezt a kérdést. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most a GUE nevében Björk asszony valaki más helyette esetleg a frakcióban? Nincs senki. A zöldek nevében akkor Urtasz nincs itt. Valaki más esetleg beugrik. Ha nem, akkor Peti asszony parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek. Nagyon-nagyon részletes és kimerítő ez a jelentés. A kérdésem, hogy hogyan vélekedik arról, hogy, hogy a pekingi cselekvési tervnek milyen a meg, megvalósítási foka? A tagállamok mennyire tudnak erről? Ismerik-e a pekingi cselekvési tervet? Egy nagyon fontos megjegyzést is hallhattunk, én legalábbis rendkívül fontosnak találtam, nem feltétlenül vannak ennek tudatában az emberek, egy népességről és fejlesztésről szóló konferencián azt hallottuk, hogy nem a művi terhesség megszakítás kéne, hogy megszabja a családtervezést, illetve a nem kívánt terhességeket meg kell előzni, tehát a családtervezést így kell kialakítani, és a lehető legjobban le kell csökkenteni a művi terhesség megszakítások számát. Ezzel kapcsolatban a tagállamok nem voltak túl aktívak, nem sokat tettek. Kérdésem, hogy ez irányban lesz nekem, majd ajánlásai nyilván nem volt arra ideje, hogy mindennel foglalkozzon a jelentésemvel. Köszönöm. Köszönöm szépen. Tarabella a szó. Köszönöm szépen, és szeretnék gratulálni az előadónak, a jelentés szerzőjének. Azt hiszem, hogy ezzel a ezzel, a jelent, ezzel az előadással könnyebb lesz majd lezárni ezt a, elő, ezt a jelentést. Nem is tudom, hogy mikor, holnap vagy holnap után a szakbizottság ülésen beszélünk is majd a férfiak és nők jogainak egyenlőségére, tehát nagyon hasznos előadást hallottunk. De mást is szeretnék mondani. ugye nők joga, hogy a saját testével rendelkezzen, illetve hogy fogamzásgátlót szedjen, vagy illetve, hogy a művi terhesség megszakításról is dönthessen, három jogról van itt szó. De sajnálatos az, hogy az abortuszt általában utolsó mencsvárként használják a nők, azt hiszem, hogy a férfiakat is kéne tájékoztatni, tehát megfelelő oktatásra lenne, szexuális oktatásra lenne szükség. Az iskolákban ezeket általában pont azok szokták tartani, akik az abortusz ellen fennhangon szólnak, és ők azok, akik megakadályozzák azt, hogy igazi oktatás legyen az iskolában. Az embereknek most azt tanítják, hogy, illetve a gyerekeknek azt tanítják, hogy az abortusz egyfajta fogamzásgátló módszer. Nyilván nem így van. Örülök neki, hogy a pápa nem élezte ki ezt a problémát, nem úgy, mint az elődje. A fogamzásgátlás olyan jog, amiről bizony alaposan tájékozódni kell. Nyilván nem szabad az abortuszhoz való jogot megkérdőjelezni, de úgy vélem, hogy ezen jogokkal kapcsolatban rendkívül fontos a megfelelő tájékoztatás a fiatal férfiaknak és nőknek. A jogokkal kapcsolatban nyilván többet is lehetne még mondani, de Urtaszon úrral nagyon, és Örtuszon úgy, és jó magam ülünk itt, férfiak ebben a, ebben a, ebben a szakbizottságban. De van egy, van egy kanadai kezdeményezés, a fehér, egy fe, a fehér szalagosak mozgalmam, egyébként ez egy ottani kanadai dráma alapján alakult ki, egy egyetemi kampuszon egy, nő, egy férfi nagyon sok nőt meggyilkolt. Tehát léteznek férfi kezdeményezések is. Egy demokráciában arra kell törekedni, hogy minél több férfi is legyen a nők mellett, akik a nők jogaiért harcolnak. Tehát bizonyos értelemben elértünk, elértünk fejlődést, de azt gondolom, hogy ez egy közös harc. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen. Van a további hozzászólás a képviselőtársaim részéről? Ha nincs, akkor visszaadom a szót Szamályka asszonynak, parancsolja, reflektáljon a kérdésekre. For the, for this discussion of... Köszönöm szépen a vita lehetőséget. Természetesen itt leszünk, rendelkezésre állunk, tehát hogyha a támogatásunkat igénylik a munkájukhoz az új stratégia kidolgozása során, akkor állunk rendelkezésükre. Fontosnak tartom, hogy a tagállamok is szélesebb körben vegyenek részt, illetve a többi EU intézmény szintén vegyen részt az új stratégia meghatározásában és kidolgozásában. Különösen olyan területeken, ahol ez kevéssé történt meg. Azt gondolom, hogy rendelkezésünkre állnak azok az eszközök is, amelyek most már használhatók. A férfiak és a nők esélyegyenlőségének a hatékonyságát és az érvényesülését vizsgáló eszközrendszerre gondolok, tehát már csak az hiányzik, hogy elkezdjük őket használni. Ami pedig az abortusz kérdéskörét illeti, azt gondolom, hogy a pekingi platformban ez konkrétan szerepel. Egyrészt a nőket érintő vonatkozás a kérdésnek, tehát megközelíthetjük ezt úgy, hogy a nők egészségét érintő problémakör a szüléssel, illetve a gyermekvállalással kapcsolatos problémakör része. És így eh, vizsgálható, kezelendő. Aztán a nők elleni erőszak, egyes esetekben az abortusz az erőszak egyik következménye. Tehát itt kevésbé arról kellene beszélni, hogy mit tegyenek a nők, vagy mit ne, hanem hogy hogyan tudjuk őket támogatni. Aztán a szegénységgel és a gazdaságban való női részvétel is összefügg ez. Tehát amennyiben gyermeket szeretnének vállalni, a nők támogassuk a gyermekvállalást, segítsük őket a gyermeknevelésben, a gyermekekre való vigyázás, a gyermekek ellátása egy társadalmi feladat. Tehát azt hiszem, hogy ebben a szélesebb általános keretben célszerű látni ezt a kérdést. Úgyhogy köszönöm szépen az elmondottakat. Köszönöm szépen. Következő napi rendi pont. A nők helyzete az öbölmenti államokban. Michel Aliomabari asszony kérem, hogy fáradjon ide, és vegye át a helyét a pulpituson. Buenas tardes a todas y a todos. Damos comienzo. Jó napot eh, kívánok! Haladjunk tovább, napirendünk ötös pontja a következő, az öbölmenti államokban a nők helyzete. A téma címe. Szeretném üdvözölni körünkben a tanulmány előadóját, előadóit, Zulahir Ruzsás asszonyt, elnézést, ha nem jól ejtem ki a nevét, de nagykövet, egy nagykövet is vendégünk. Most azonban elsőként hadd meg a Marinak, a delegáció vezetőjének, az örökbemet államokkal kapcsolatban tartó delegáció ennek a szót. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm a kedves fogadtatást, köszönöm a meghívást, és nagyon örülök ennek az együttesülésnek a mai napon, mert hát úgy gondolom, hogy ez egy jó munkamódszer. Itt a szakbizottság, illetve a delegáció közös munkájáról van részben szó, másrészt pedig egy jövőképről, illetve egy horizontális témának a tárgyalásáról. A mai témánk, amely előtt Rocesz asszonyt nagy érdeklődéssel hallgattuk, illetve hallgatjuk majd. A nők helyzetéről fogunk ennek keretében szólni. A öbölmenti államokban a nők helyzete a szakbizottságunknak a témája gazdasági, politikai, illetve emberi szempontból is, és ezt is fontosnak tartom. Egy korábbi funkciómban honvédelmi miniszterként számos alkalommal ellátogattam az öbölmenti államokba, és számomra megdöbbentő volt hogy 2002 óta, amikor én először ott jártam, mennyit változott a helyzet, mennyit fejlődött. Vannak ennek nyilvánvaló és kevésbé nyilvánvaló jelei. Például az öbölmenti államok ratifikálták a diszkrimináció minden formának a megszüntetését előíró rendezvényt, és ennek ellenére még maradnak fontos megoldandó feladatok Például a politikában a nők részvétele szintén megkezdődött a 2000 es évek első évtizedében ez egy rendkívüli fejlemény. Tehát elindult egy folyamat, de ugyanakkor az oktatásban még mindig komoly problémák vannak. Nagy a lemaradás. nem minden lány vesz részt még ma sem az oktatásban. Aztán szomorú megállapításra kell, hogy jussunk ezekben az államokban, a tekintetben, hogy a nők mennyiben járulhatnak hozzá a gazdaság növekedéséhez, illetve a biztonság stabilitás területéhez a hazájukban. Ezeket a probléma területeket fontosnak tartom. És ezért is fontos, hogy ezt ma tudatosítsuk magunkban. A 2011 márciusában állásfoglalást fogadott el a parlament a az öbölmenti államok van élő nők helyzetének a javítása témájában, a nők elleni erőszak visszaszorítása érdekében. Ez persze nem csak az öbölmenti államokat érinti, hanem mindenhol komoly probléma. Itt a figyelemfelhívás volt a célunk, és a konkrét intézkedéseknek az előirányozása. A mai ülésünk egy, egyszerre egyfajta nyitás a téma irányába, illetve egy figyelemfelhívás, az érdeklődésünk felkeltése, és ugyanennyire fontos, hogy ebből cselekvések adódjanak. Még egyszer köszönöm szépen a kezdeményezést, és most Rossz asszonynak szeretném a szót visszaadni, hogy mélyebben megismertesse a helyzetet velünk. Yes. Mikrofon nélkül beszél hozzászóló. Nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek önökkel, és köszönöm, hogy lehetőséget adtak arra, hogy rövid prezentációt tartsak a nők helyzetét ismertetendő önök előtt az öbből menti államokban. Kevés időm van, úgyhogy a lényegre térek. A ABC szörömben Bahrein, Irán, Irak, Kuwait, Oman, Katar, Szaudarábia és az Egyesült Arab Emirátusok azok az államok, amelyekkel foglalkozik jelent, és ott látják a térképen az államokat Jemen kivételével. Az öböl térsége jól ismert, az olaj, meg az olajból származó jólét, illetve ebből származó politikai és befolyásról ismert a régió, meg arról is, hogy az iszlámhoz ragaszkodnak az állampolgárok jelentős része, és hogy háborús konfliktusok is feszegetik a régió határait. Belső és külső konfliktusok. Ami kevésbé ismert, az, hogy mennyire heterogén ez a térség történeti hátterét, etnikai, vallási hátterét tekintve a térség társadalmait, meg a lakosság számot és bevándorlók számát is tekintve nagyon különbözőek, széttartóak ezek az államok. Más is, mindegyiknek más történelmi háttere van az országok, de erről nem jelentés határaim túlmutatna ennek ismertetése. Ám annyit meg kell említsünk, hogy etnikai szempontból arab, örmény, asszír, azeri, belucs, kurd, perzsa és török etnikai csoportok, és mások is alkotják. Irán különösen multietnikus, sok, sok etnikumú vállás, bahari, sia, szik és más sorolhatnám hány vallás él még a térségben. Az is, azt is fontos látni, hogy mennyire különbözik a bevándorlók százalékos aránya a társadalmakban. Irakban kisebb, mint 1 százalék, míg Katarban több, mint 70 százalék a bevándorlók aránya. A tanulmányunkban a bevándorló nők helyzetével külön foglalkoztunk, rámutatva arra, hogy bár vannak, némelyik államban vannak bizonyos törvények, amelyek a bevándorlók, bevándorló nők védelmét érintik, amelyek vagy kiterjednek, vagy nem a háztartási alkalmazottakra, nem mindenhol. Ám azt nem tudjuk most sem, hogy mennyire hajtják végre, vagy mennyire pontosan hajtják végre ezeket a törvényeket, és főleg a menekültek, vagy a migránsok egyáltalán tudják, hogy vannak jogaik. Úgyhogy az erről való információ bizony meglehetősen hiányos. Ezért aztán további vizsgálatra van szükség e konkrét célcsoportra, a bevándorló nőkre kihegyezve. Ezt mindenképp ajánlunk kell. Aztán még egy dolgot figyelembe kell vennünk, azt, hogy a múlt, elmúlt három évtizedben a régió egyre inkább globalizálódott, főképp technológiai szempontból, és ez a folyamat, akár csak máshol, egyben azt is jelenti, hogy bizonyos társadalmi, kulturális, politikai és vallási határok az egyes csoportok között kiemel hangsúlyozottabbak, mint korábban. Például a síta, szunni, tör, törzsi, városi, arab és kurd kollektív identitások közötti határokat feltétlenül látnunk kell, amikor a nők helyzetét vizsgáljuk. mert sokszor a nők, éppen a nők nemisége révén vannak határokat az egyes csoportok között, identitási határokat. Az ők és mi közötti különbségtételt nevezzük identitáspolitikának, és azt is látni kell, hogy a nyugati szervezetek tevékenységét sokszor a nyugati lekezelés, etnocentrikus fölény hordozónak tekintik, ezért ez egy nagyon kényes téma a nők egyenjogúsága. Így a nőjogi aktivizmus sokszor egy nyugati kulturális inváziónak tekintik ezek a társadalmak, ennek tagjai. Tanulmányok pedig arra mutatnak rá, hogy az, a nyugat ellenesség elég elterjedt, még a nőjogi szerzetek körében is a régióban. a sária jogszabályok az alapjai a legtöbb jogrendszernek a térségben, ám általában vegyes jogi rendszerek működnek. A brit common law, az egyiptomi polgárjog, angol száz és kontinentális joghagyományok is érvényesülnek. Nagyon sok itteni állam alkotmányában minden polgár jogait rögzítik és elismerik, függetlenül azok etnikai vagy nemi hátterétől, ugyanakkor az alkotmány sokszor szóval megemlíti a sáriát is, mint egy átfogó keretet, amely meghatározó, hogy valami jogilag értelmezhető vagy sem. Ez azt jelenti, hogy azok a témák, azok a dolgok, amelyek az alkotmány, amelyeket nem konkrétan határoz meg, vagy nevez meg, ezekre vonatkozóan a helyi bírók sok esetben a saját sárja értelmezésükre alapozhatják ítéletüket. Így módon a jogrendszer hát nagyon nehezen garantálja a, a általában állampolgári jogok és a nőjogok érvényesítését a joggyakorlatban. Vannak olyan területek, ahol a nyolc öböl állam törvényei hasonlítanak, hasonlóak az, a nők emberi jogait tekintve. Például a, a gyermekhova fölötti gyámság, meg a vállás meg az utazás szabadsága tekintetben a nők diszkrimináció áldozatai. Nagyon kevésebben kedvezményezhet a nővállást például, míg a férfi bármikor maga indítvány indíthatja el a vállást. A nők függetlenül indíthatnak-e vállópert, ám én esetben elvesztik azokat a pénzügyi jogaikat, amelyeket a százasegi szerződés rögzítette annak idején. Például a hozományt. Ami a gyermek elhelyezését illeti, bizonyos életkorig a nők kap gyámságot általában, ám utána a gyermek eldöntheti, hogy az apjával vagy az anyjával akar -e élni. Ám végig a férfi marad a gyám, tehát ő hoz döntéseket az oktatás, utazás, orvosi kezelés tekintetében a gyermek fölött. Nagyon sok öbölmenti államban a nők nem utazhatnak apjuk vagy férjük hozzárása nélkül, különösen külföldre nem, és még azokban az államokban is, ahol, ahol ez nem így van, mert a nők elvileg szabadon utazhatnak, itt is vannak olyan kulturális korlátok, amelyek miatt nem nagyon teszik ezt. Ezen túl az örökkösödés és a a vérdíj, vagy a, a, a, az emberölés utáni pénzügyi kompenzáció ügyében is. Tehát a, a, az örökösödés a, a, a, és a úgymond vérdi vagy a, a, az élet elvesztés, vagy az emberülés után kifizetett megváltás díj tekintetében is a nő értéke fele, mint a férfié. És igaz ez tanúskodás esetén is a joggyakorlatban. Aztán a törvények nem említik ezeket a jogokat. Minden állampolgár fizikai és mentális védelméről szóló alkotmányos jogszabályok kéne, hogy ezeket meghatározzák, ám az országjelentéseink szerint a nők elleni erőszakban való fellépésben, meg ennek a szociális, társadalmi kereteit nem minden állam hatóságai vizsgálják. És végül azt is meg kell említsük, hogy a párok teljesen más és más módon, ha akarnak, kötetnek sokkal egyenlőbb házasegész szerződéseket, ha kívánnak. Például a gyerek elhelyezés, örökösödés és egyéb kérdésekben Ám ez egy közös, kölcsönös megállapodás tárgya kell legyen, így módon lehet megvalósítani a nemek az egyenlőséget a párok saját döntése alapján. Ezen a dián, ezen a némi statisztikai információt szeretnék bemutatni arról, hogy a nők mennyire vesznek részt, vesznek részt 2012-ben a gazdasági életben. A pirosik a, a munkában álló nők százalékát mutatja az illó definíció szerint. A munkaidőkorban, az illó szerinti meghatásban a fekete a munkanélküli nők, akik munkát keresnek, tehát munkába állnak, de nem tudnak, míg a zöld az, akik nem dolgoznak, azok a nők, akik nem dolgoznak fizetett munkakörben, és nem is keresnek, vagy nem állnak ilyen rendelkezésére. Mert látják, hatalmas különbségek vannak mondjuk Irak és Katar között. És hát nagyon sok kívánni volt, hogy maga után a helyzet nyilvánvalóan. Itt néhány számadatot látunk. A politikai döntéshozatali posztokon való női részvételre, például a parlamenti képviselők, női miniszterek 2014-ben, egy friss adatokra támaszkodik tehát, talán a meg legjelentősebb az iraki parlament 85 női képviselője. Ez egy kvótának köszönhető, amely hát nagy dolog ugyan, de ugyanez az elv a minisztériumi állásokra már nem érvényesül Irakban sem. Az Irakban politikailag aktív nők ugyanakkor nagyon nagy biztonsági kockázattal kell, hogy szembenézzenek, folyamatosan zaklatják őket politikai szerepvállások miatt. Ez kulturális szempontból nem tekintett elfogadottnak, bizonyos szempontból, bizonyos körökben. Említeni kell azt is, hogy a szaudi parlamentben is vannak nők, de említeni kell azt, hogy a a szaudi politikai rendszer meglepősen bonyolult, ott a, a király és a, a, a, a család hatalmas, óriási hatalommal bír, és vannak bizonyos tanácsadói tanácsok és helyi tanácsok, ahol egyre inkább azért részt vesznek nők is a munkában. De kérdés, hogy milyen tényleges hatalmi jogosítványjal bírnak ezek a testületek, és bennük a nők. Aztán nőket kineveznek Szaudarábiában ezeket a királyi család nevezi ki, Ezt azt is jelenti egyben, hogyha ilyen posztra jutnak, és posztra is jutnak a nők, az nagyon nagy elnőrzés gyakorol fölöttük a felsőbb hatás. A, a miniszterek körében nagyon alacsony a nők aránya. Bahreinben és az Egyesült Emirátusokban némileg más a helyzet, de Bahreinben is fontos, hogy a királyi családdal jó hogy legyenek az embernek ahhoz, hogy döntő pozitokat kapjon. Az emirátusokban pedig a már magas pozícióban lenni nők aztán könnyen mozognak a e posztok között. Tehát megfelelő összefüggésében kell vizsgálni ezeket a számadatokat ahhoz, hogy igazán értelmezni tudjuk őket. az oktatás tekintetében viszonylag jó a helyzete a nőknek a öböl menti államokban, mert különösen sok nőnek van egyetemi, főiskolai egyetemi végzettsége, ez ígéretes ugyan. Sajnos Irakban azonban, örökről nincs adatunk, az ottani politikai helyzet nem tette lehetővé, hogy statisztikák adatokhoz jussunk, egyetlen statisztikát bárki is készítsen Irakban. A diagram jól mutatja, hogy a férfiak és a nők közül hány százalék végzett egyetemet vagy főiskolát 25 év fölött. Sajnálatos módon más és más években történt az adatvétel, úgyhogy ebben eh, óvatosan legyünk az összevetésben. Viszonylag magas a nők, egyetemi nők aránya, végzett nők aránya. Azért is van ez így, mert nagyon sok lehetőség nyílt meg az, állam, az öbölmenti államokban, hogy külföldön tanulhassanak. Ezeket főleg férfiak ö, foglalják el, hiszen inkább utazhatnak külföldre, mint, a magá, mint az egyedülálló nők családjuk nélkül, is így a nők könnyebben járnak otthon egyetemre. Ezek az adatok tehát azt mutatják csak, hogy otthon, az adott országban hányan végeztek felsőfokú tanulmányokat. Az eredmények alapján ajánlásokat dolgoztunk ki, mely a, a parlament és a tagállam, illetve az EU-s intézmények számára hasznosak lehetnek az ebből menti államokkal való kapcsolatai képítésében és általában a helyzet értékelésében. Ezeket csak átfogóan ismertetném, és csak néhányat, a jelentős hatos fejezetében megtalálják ezeket részletesen. Egyrészt támogatni kellene a nemzetközi vállalások végrehajtását. Ez részben már ratifikált egyezmények végrehajtására is vonatkozna. Irán az egyetlen állam, amely nem ratifikálta a szidót. Mások a sárjából összeegyeztethetetlenek tartják, de más tagállamok már végrehajtották, akár iszlám államok is. Szerintem az EU, szerintünk az EU javíthatja a párbeszédet ezen államok képviselői között, hogy eszmét cserélhessenek arról, hogyan lehet a szidó egyezményt összeegyeztetni a sáriával, mert vannak erre jó példák. Másodszorban egy világos esélyegyenlőségi perspektívát kell az EU támogatásokba integrálni. Tehát az EU ahogy az ötös fejezet rámutat, viszonylag korlátozott hatáskörrel bír a nők helyzetének javítására, ám az Erasmus pont például az esélyegyenlőség egyik célként fogalmazódik meg. Érdemes volna megvizsgálni, hogy az Erasmus és más EU támogatások vajon egyformán a nők és a férfiak javára szolgálnak-e. Harmadsorban az egyetemi csere és kutatási együttműködés tekintetében is lehetne a nőjogot érvényesíteni, ez viszonylag puha intézkedés volna, és például Irán esetében kevésbé alkalmazható, mert nincsenek nagyon ilyen kapcsolatok. A nők jogok, a jogok érvényesítése a kereskedelmi és vízum egyezményekben. A szabad mozgása az embereknek közös érdeke az EU-nak és az öbben menti államoknak. Az emberi jogok már ugyan érvényesülnek ezek tárgyalásában, a konkrét női azonban talán jobban kiemelhetőek volnának. Végül támogatni kéne a női politikusokat és a női civil szervezeteket. Persze ez egy kényes ügy, mert nyugati beavatkozásként értékelhetik az érintett államok, és akár negatív hatásai lehetnek az érintett civil szervezetekre. Úgyhogy nagyon körültekintően kell érvényesíteni, főleg a kevésbé kényes területekre koncentrálni például a nők elleni erőszak elleni fellépés, amely fontos ugyan, de nem annyira kényes, mint a többi jogi kérdés. Ez pedig utolsó diám. Különféle több kutató vett részt ebben a, ennek a tanulmánynak az elkészítésében. Egy review board is működött, a neveket nem sorolom fel, a jelentésben ott vannak. Ám azt szeretném megköszönni minden szakértőnek a munkát, kiválóan dolgoztunk együtt. Köszönöm. Muchas gracias por, por... Köszönöm szépen, megköszönöm ezt az előadást. Most pedig a nagykövetnek adom meg a szót, Ham Hamid Salam Amasurinak. Well, thank you very much. Uh, Köszönöm szépen. A jelentés az összes öbel államról szól az Egyesült Emírségeknek, Arab Emírségeknek vagyok én a nagykövete. Megköszönöm a szakértő asszonynak ezt a jelentést, vagy ezt a tanulmányt. A most, most következőkben én csupán az Arab Emírségről fogok beszélni. Adatokat hallottunk a jelentésben a, a tanulmányban 2002-es, 2008-as adatok is voltak hallhatóak, mi pedig már majdnem 2015-ben járunk. Az elmúlt 45 évben nagyon komoly haladást értünk el az Emirátusokban. Holnap lesz a 43. évfordulója a nemzeti ünnepünknek. Az oktatás, a gazdaság, az emberi és politikai jogok területén is fejlődés történt. a jogszabályokat is megváltoztattuk, azokat modernizáltuk, hogy megfeleljen a nemzetközi szabványoknak. Demográfiai szempontból nagyon különleges a szerkezete az emirátusoknak. 80 százaléka a lakosainknak bevándorló, és 20 százalék az őslakosok szem általában, hogy ez fordítva szokott lenni egy más országokban, úgyhogy demográfiai szempontból valójában feje tetejére állt ország ez. 200 különböző országból érkeznek ide bevándorlók, akiknek lehetősége van arra, hogy ott telepedjenek le nálunk, tehát ez azt ez azt jelenti, hogy a lakosság konkrétan, a lakosság összetétele úgy néz ki, hogy kb. 8 millió a helyiek száma. Hogyha olyan gyermek születik, akinek az édesapja nem emir, emirátusbeli állampolgár, akkor nincs joga azt kérni. Csak akkor lehet, le, eh, akkor lehet állampolgárságot kérni, hogyha mind a két szülő állampolgár. A migráns nők és a háztartási alkalmazottak kérdése. Hivatalosan a háztartási alkalmazottak nem szerepelnek alkalmazottként hivatalos alkalmazásban, ezért nem vonatkoznak rájuk a munkajogi szabályok. Munkaadójuk akár az útlevelüket is elkobozhatja, avagy fizikai vagy szexuális zaklatásnak is kivannak téve ezek a nők. Ezt hallottuk. Nos, függetlenül attól, hogy a bevándorló háztartási, háztartási alkalmazottként vagy másmilyen munkába helyezkedik el, mindenképpen a hivatalos munkában lévők csoportját, csoportjához tartoznak, a munka lehetőség vonzása, vonzása miatt, vagy a munka lehetőségek eh, miatt eh, érkeznek ezek az emberek hozzánk, és eh, szerződések szerződésben szabályozzák a munkajogot. Kilenc ILO egyezményt írtunk, és ratif- írtunk alá és ratifikáltunk, például a munkavállalók jogairól szóló egyezményt. A lakhatás, az egészségügy, a fizetés területén komoly előrelépéseket tettünk, a háztartási alkalmazott és a munkáltatója közötti szerződésről is vannak jogszabályaink. Itt mindegyik félnek a jogai föl vannak tüntetve, arról is szó van itt, hogy pontosan hány munkanapja lehet, hány szabadnapja kell, hogy legyen a munkavállalónak, illetve, hogy a beutazás és a visszautazás költségeit is állnia kell az alkalmazónak, csak úgy, mint a lakhatás és az élelmezés költségeit. Tehát egyértelműen rögzítve van, hogy mik a kötelezettségei a munkáltatónak, jogi védelemről is szól ez a jogszabály, illetve az ember csempészetről is van egy jogszabályunk. Ne felejtjük el, hogy szövetségi állam a miénk, ben hét állam van, tehát szövetségi berendezkedésünk van jogi szempontból is mindegyik külön emirátusnak megvannak a saját helyi önkormányzati szervei, és természetesen a munka jog is emirátusonként változik. elkötelezettek vagyunk az emberi jogi kérdéseinket, az emberi jogi helyzetet modernizálni. Hát egyik legdinamikusabb ország vagyunk az arab országok között, illetve a közel-keleten, főleg a női jog szempontjából. Az egyetemi hallgatók populációjának 70%-a nálunk nő. Kormányban, a parlamentben, kormányszervekben, a kabinetben is helyet kapnak, vagy akár lehetnek pilóták is, vadászrepülőgépek pilótái is lehetnek, vagy vállalatoknál vezető pozíciót tölthetnek be, láthatják, hogy körülöttem is itt nők ülnek, hölgyek foglalnak körülöttem helyet, tehát nagy követségen is számos nőt alkalmazunk. Köszönöm szépen a lehetőséget. Köszönöm szépen ezt az igen kiterjedt magyarázatot. Most a vita következik. Nem tudom, ki kér szót. A képviselők közül van-e valaki, aki szeretne hozzászólni? Mm, ha nem, akkor szeretném bejelenteni, de mégis, tessék parancsoljon. Köszönöm szépen. Szeretném először is megköszönni ezeket a kimerítő előadásokat és nyilatkozatot. Nagyon fontos, hogy értékeljük a helyzetet, és erre jó példa volt ez. Egy kérdésem is volna. Vajon statisztikai értékelés történt arról, hogy az emirátusok vajon nem az a gond, hogy rosszul hagyják végre a jogszabályokat. Így a tájékoztatás arról is szól, hogy nagyon sok hasonlóság van az európai és a öbben menő tagállamok jogszabályai között. Lehet, hogy itt a főleg a végrehajtása van a gond, hiszen lehet, hogy jogszabályok többé kérdésében rendben vannak. Sí, la señora a tiene la palabra. Köszönöm szépen, Válna asszony. Vielen herzlichen Dank, ich möchte mich auch für die... Köszönöm szépen. Én is szeretném megköszönni a, golf, a, a öbölmeti államokkal foglalkozó tanulmányt, ami nagyszerű áttekintést nyújtott, és számunkra parlamenti képviselő számára rendkívül fontos ez. Kérdésem az ön által említett SZIDO egyezményt érinti, mely az a tagállamok mindegyik aláírt, kivéve Iránt, Irán tudnilik úgy tekinti, az egyes cikk ellenmond a sarjának, ám a többi főbelállam is csak fenntartással írta alá, egy pótlagos jegyzőkényvet fűzve ehhez a végrehajtás tekintetében a nők elleni diszkrimináció tekintetében. Ön szerint mennyire fontos a szidoról szóló közvita az öbölmenti államokban. Ön szerint az egyezmény megbízható alappe arra, hogy az aktivisták ennek alapján felléphessenek az egyenlőség mellett. És a statisztikai anyagok is nagyon fontosak volnának ahhoz, hogy a jogokat végrehajtják-e, ellenőrzzük ezeket, mint mondotta, a legjobb tagállamban részrehajtják, végrehajtják a szidót, ám kérdés, hogy milyen mértékben hajtják végre, ön hogy látja ezt? Mert szerintem nagyon nagy, sokszor a szakadék a szidó követelménye és a valóságos végrehajtás mikéntje között. Köszönöm szépen. Végezetül Kán úrnak adom meg a szót. Thank you, Chair. Uh... Köszönöm szépen, elnök asszony. Egészen röviden annyit szeretnék elmondani, hogy nemrég járhattam eh, az Egyesült Arab Emirátusokban, illetve Bahrájban is. Nagyon jó benyomást tett rám az, amit tapasztaltam, hogy javul a helyzet, a nők esélyegyenlősége. Az emirátusokban egy szakpolitikai intézet rendezvényen, voltam egy Policy Institute eh, rendezvényen, és a vitának a tárgya különböző biztonsági eh, kérdések, ügyek voltak, és itt általában a férfiak dominálnak, nagyon sok tanulsággal szolgál az ezzel foglalkozó honlap. Én javaslom, hogy nézzék meg. Bahrányban pedig tegnap volt a második választási forduló, és azt gondolom, hogy bátorító, a biztató, amit ott tapasztalunk, hogy a nők is sikeresen szerepelnek a választásokon. Én ezt nagyon pozitívnak tartom. És említette a helyzet kényességét, és azt gondolom, hogy valóban érzékenyen kell ehhez hozzáállnunk. Azt is meg kell vizsgálnunk, hogy a kulturális illetve vallási aspektusokat hogyan tudjuk a probléma lényegéről leválasztani. Mert azt gondolom, hogy a vallási rész az sokkal erősebb következtetéseket jelent néha, mint a kulturális. Tehát érdemes lenne ezt is figyelembe venni, hogy bekövetkezzenek azok a változások, amelyeket szeretnénk, és hogy a társadalomban a nők jóval nagyobb szerepet kapjanak, hiszen az ők az ő hozzájárulásuk tudja igazából átalakítani a társadalmat, és eh, ezen a téren haladhatunk a legnagyobbat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most a külügyi szolgálat nevében megadom a szót Alexandrinidis kollégának. Good afternoon. Thank you very much, Madam Chair. Uh, Köszönöm szépen. Jó napot kívánok. Köszönöm szépen a kutatást végző 218 oldalt előállító intézménynek ezt a gyönyörű teljesítményt. Azt gondolom, hogy ez egy impozáns munka, és pragmatikusan, reálisan összeállított dokumentum a szükséges adatokkal. És egy morzsányi kritikát engedjenek meg nekem. Jement is jó lenne itt látni, hiszen ez egy emblematikus terület ebben a régióban. És azt gondolom, hogy a legfrissebb események fényében is érdemes lenne az ISIL, illetve az iszlám állam jelentette fenyegetést megvizsgálni, amely a Szíriában és Szírián kívül a nők ellen elképesztő hullámot indított el. Az emberi jogi stratégiák országspecifikus módon megfogalmaznak ajánlásokat az öbölmenti államok számára, és ez azt jelenti, hogy részint mikroszkópikus szinten vizsgáljuk az egyes kérdéseket, másrészt nem szeretnénk, hogyha széttöredezne a kép. Egyrészt a társadalmi szerepvállalás, másrészt pedig a gazdasági, társadalmi, szociális és egyéb jogoknak a helyzete szerepel előttünk a vallásszabadság például megvalósul-e, vagy nem, vagy a civil társadalom, civil szervezetekkel foglalkozó ö, jogszabályok mit jelentenek, vagy a halálbüntetés Csapári asszony ügyére hívnám fel a figyelmet Iránban. Kivégezték azon az alapon, hogy ö, szexuális erőszak, nemi erőszak áldozatává vált, és az elkövető helyett őt végezték ki. És az emberi jogi kérdések terén, tehát sok mindent kellene még tennünk. Nincsen ilyen párbeszéd ezekkel az országokkal, de az öbölmenti tanácssal van politikai párbeszédünk. Tehát a, az emberi jogi kérdések mindig felmerülnek, és a nők egyenjogúsága szintén. Szaudarábia a szidót még nem ratifikálta, amennyire tudom. És tudom, hogy Szaudarábiát arra ösztönözzük, hogy fenntartások nélkül ratifikálja, mert a fenntartások is fontos akadályt jelentenek. Az emirátusok nagykövete jelenlétének örülök. Az emberi jogi párbeszéd alakulóban van. November 20-án két hete volt a legutóbbi kör ebben a témában, és az emirátusokban nagyon komoly előrelépésnek vagyunk tanúi. A javaslatunk az, hogy hívjuk fel a figyelmet az előrelépés, a haladásra az öbölmenti államokban. És erre építsünk, erre támaszkodjunk. Hivatkozzunk is a szomszédos országok irányába, hogy ott is pozitív eredmények szülessenek. Ezt javaslom, és úgy gondolom, hogy az EP állásfoglalása is ebbe az irányba mutatnak. Hasznosítsuk a magunk gondolati munkájának háttereként ezt a dokumentumot, és a Defkos kollégám sajnos nincs most itt, de azt gondolom, hogy az új rendelet az emberi jogi és demokrácia terén most már felhívja a figyelmet a nők egyenlőségére is, és ez a régióban még finanszírozási lehetőségeket is jelent. Köszönöm szépen a tanulmányt. Köszönöm szépen. Ezt a napi rendi, rendi pontot nem sokára le fogjuk zárni. Ugye a képviselők elők sok kérdést tettek fel, és megkérem előadónkat, hogy válaszoljon ezekre a kérdésekre. Köszönöm szépen, nagyon érdekes kérdéseket hallottunk. Először is Hamid Salid Masudi úr kérdéseire vagy észrevételére reagálnék. Két dolgot pécézett ki a tanulmányból. Azt említette, hogy a forrásaink nem túl frissek, igaza van. Megpróbáltuk a lehető legfrissebb forrásokat felhasználni. Említette, hogy azóta változott a helyzet, például a háztartási alkalmazottak és az állampolgárság ügyében, tehát a jogi helyzet megváltozott, ezt meg fogjuk vizsgálni, köszönjük. Ugyanakkor figyelembe kell venni azt is, illetve meg kell azt vizsgálni, hogy ezeket a jogszabályokat megvalósították-e, tehát a gyakorlatban ez érződik-e, hogy a bevándorló háztartási alkalmazottak tudatában vannak-e ezeknek a jogszabályoknak, és élhetnek -e ezekkel. Tehát ezt is föl kell térképezni. Aztán a pozitív fejlemények természetesen örülünk ennek, ez nagyszerű. Említettük egyébként ezt magában a tanulmányban, tehát sokkal részletesebben van ott erről szó, mint ahogy most itt beszámoltam. Aztán hallottunk egy kérdést arról, hogy mi a különbség a jogszabályok között, nem is tudom már, ki tette fel a kérdést, tehát hogy mennyire hasonlíthatjuk ezt össze az európai helyzettel, és megfelelően alkalmazzák-e ezeket a jogszabályokat. Igen statisztikák alapján a statisztikákról beszél csak, kérdezem, hogy a jogszabály alkalmazásáról jogszabály alkalmazásról van-e statisztika? Igen, válasz. Sajnos erről nincs információnk, úgyhogy további kutatások tárgyát kell, hogy képezze a SIDO témában. Irán az egyetlen állam, amelyik nem ratifikálta ezt minden, majdnem minden tagállamnak voltak fenntartásai, azzal érveltek, hogy a sariát nem lehet a szidóval egyezménye összeegyeztetni. És vajon ez milyen hatással van a nők helyzetére ezekben az országban? Hát valamilyen hatással bizonyára van. Reliable uh, framework? Uh... Azt hiszem az volt a kérdés, hogy ez a keret, ez mennyire megbízható. Ugye? Question was, if you find... És az, hogy ön szerint a szidó megfelelő alape a nőgi aktivisták számára ahhoz, hogy fellépjenek. Tehát, hogy a statisztikák alapján mérték értekelhető. Oh, I understand. Um, well, as part of our... Tehát a kutatásunk részeként a szakértőket arra kérjük, hogy tár beszéljenek az aktivistákkal, szervezetekkel, amikor felmérést készítenek. Némelyikük említette, hogy ez jó pontja lehet a, a téma tárgyalásának. Nagyon sokan említették ezt. Úgyhogy ez része a diskurzusnak, ám nem olyan nagy mértékben. And to learn from... És hogy a Bahreini és az emirátusokban lévő nők től tanulhatnának el, lehetne tapasztalatokat szerezni? Igen, ez egyetértek. És a kultúrát a vallástól szétválasztom társának kérdésében az egyik ajánlás, amit említettem éppen azt szól, hogy az EU erősítetni az egyes iszlám államok közötti párbeszédet, hogy pontosan erről eszmét cseréljenek, hogy a szidó hogyan egyeztethető össze, vagy hogyan nem a sáriával. Úgyhogy ez is egy jó gondolat. Hogy Jemen miért nincs benne a jelentésben, sajnálatos, holott nagyon fontos volna ezt az országot is értékelni, de a kutatók szempontjából úgy gondoltuk, hogy hát a nyolc ország is már épp elég feladat, hogy elemezzük, de lehet, hogy jövőben a jemeni nők helyzetét is meg tudjuk majd vizsgálni. Köszönöm. Muy bien, muchas gracias, volvo a... Köszönöm szépen. Még egyszer. Köszönet azért, hogy eljött ide a körünkbe, és részt vett a vitában. Kapcsolódik a vitához a következő napirendi pontunk, a 2013-as demokráciáról és emberi, jogi, emberi jogok helyzetéről szóló jelentést fogjuk megvitatni. Szkilászka asszony ennek a, ennek a témának az előadója. Kérem, hogy vezesse fel ezt a témát, mutassa be a véleményt. Knyevasna pani predsednička, ctene dámi, vážený. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy ma az emberi jogok ügyében ö, vezethetem le ezt a megbeszélést. Nagy fontosságú, és minden tekintetben figyelmet érdemlő téma ez. Amikor jelentős tevőképpen jelentkeztem, ...1500 pontot kellett kidolgozni e témával kapcsolatban. Nagyon összetett tehát ez, az ez a kérdéskör. Nagyon sok emberi jog, egyéni és közösségi jog megsértéséről értesültünk, gyermekek, nők jogai, a társadalomban kirekesztettek jogai. Ahogy már említettem, ahogy a szakbizottság elnöke is elmondotta, minden statisztikai adat mögött ember, emberek és történeteik vannak. Ezért konkrét ö, konkrétumokkal kell, hogy jelentésemet abban ezekkel értelmezzem. Például a, a, az erőszak, a nők elleni erőszak tekintetében, és itt történetek állnak minden eset mögött. A, egyik példában például a, a nő elleni erőszak mellett a gyermekeket is bántalmazta a, a férj, és így ekkor dönt az asszony, úgy elhagyja a férjét, hogy egy, egyik esetet ismertessem. Ám félt attól, hogy megtalálja őt a férje, ezért barátoknál bujkált, nem, nem jelentkezett. El tudják képzelni, milyen élethelyzetbe került ez a nő. Nos, ezen történetek fényében tartom fontosnak, hogy a nők lenni erőszakról igenis komolyan foglalkozzunk. Ahogy ma is elhangzott, Számek asszony is hangsúlyozta ezt, azt, hogy a férfiakhoz kell forduljunk, E téma során a probléma kezelésében, ha a férfi problémát megoldjuk, akkor a nők elleni erőszak problémáját is megoldjuk ezáltal. Aztán a fogyatékkal élők jogairól csak egy cikk foglalkozik, a gender mainstream foglalkozó anyagban, holott a fogyatékkal élőket is be kell vonni a szakpolitikák végrehajtásába, és jogaikat, és a rájuk vonatkozó szakpolitikákat nem lehet anélkül megfogalmazni jól, hogy őket konkrétan nem vonnánk be a jogalkotás folyamatába. Néhány nappal az ölt Görögországban jártam, és ott a, a fogyatékkal élők helyzetét vizsgáltuk. A jogszabályokat megfelelőek, ám sok nem hagyják ezeket végre, hogy csak egy példával, egy állam példával érzékeltessem a, a helyzetet. Láttunk olyan eseteket, ahol a nők tehát megakadályozták abban, hogy családot alapítsanak. Hogyha fogyatékkal bírtak, akkor nem volt erre lehetőség. Tehát ez a legkiszolgáltatottabb csoport, a fogyatékos nők csoportja, ezért megfelelő teret kell engednünk az anyagban is erre a csoportra. Aztán a háborús konfliktusokban élő nők, egy harmadik kiemelendő fontosságú téma, a legfontosabb prioritások közé kell sorolni a mi szakbizottságunk munkájában is. Múlt héten, amikor Mukvége úrnak adtuk át a Szaharov díjat, ott is elhangzott megrázó módon és a nők elleni erőszakot. A mi szabadságunk hozzárul ahhoz, hogy ezek a rémtettek csökkenjenek, ezek ellen fellépjünk, megakadályozzuk valamiképp ezeket, és ezek terjedését. És a nők elleni erőszak és nemi erőszak a, a háborús vezetek benne terjedhessen. És hogy bíróságok lépjenek fel, büntessék megfelelő módon ezt a tűrhetetlen magatartást. A utolsó általam kiemelendő kérdés a roma asszonyok problémája. Az EU tagállamok némelyikében talán nem ismeretes ez a probléma, ám Szlovákiában például nagyon nagy súlyú kérdés. Hazámban például a sajtós tájékoztatott egy 14 éves leány esetéről, aki egy roma telepen lakott, családjával, 10-15-en laktak egy-egy szobában, ezen a telepen mosdó WC nélkül lakhelyeken, és egyik napon a 14 éves Maria a házon kívül amikor a árnyékszékre ment, ott megerőszakolták útközben, és ráadásul fogyatékkal élő volt. Ez a rettentős történet, amiről a sajtó beszámolt, ismét felhívta a figyelmet arra a helyzetre, hogy nagyon sokan emberhez méltatlan körülmények között kényszerülnek élni, és ők azok, akik leginkább ki vannak szolgáltatva ezen, eh, azok, akik iskolából nem képesek járni, vagy elhagyják korán az iskolát, akik eh, nem bírnak meg föl lakhatási helyen, nem bírnak meg forrásokkal, akik sok esetben a szakítanak számukra a férfi az egyetlen megélhetési forrás, úgymond pénzügyi forrás, akár fiatalkorban is. Ez az egész társadalomnak itt rettenetes problémája, foglalkozni kell, tehát ezzel is én is foglalkoztam vele korábban újságíróként, most politikusként. És sok száz ilyen történetet sorolhatnék, ezért gondolom úgy, hogy a jövőben konkrét lépéseket kell tegyünk ezeknek a különösen hátrányos helyetű csoportoknak a támogatására és megsegítésére. Köszönöm az eszmécserét! előre is, hisz azt hiszem, önök is hasonlóan látják ezeket a prioritásokat, és úgy gondolom, hogy közösen ezt az éves jelentést meg tudjuk ítélni, és ugye bizony tudjuk a vonatkozó munkát. Köszönöm szépen, Ezik Nyászka megköszönöm a vélemény bemutatását, most pedig a vita az eszmecsere következik. Sí, señora Péter. Péter asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Arra kért Maria Gabriel Hárnyék előadó, hogy ismertessem az értékelését erről a jelentésről. Maria Gabriel üdvözletét küld, és elnézést kér, hogy most nem tud részt venni akadályoztatva van. Strasbourgban vesz részt épp a közös parlamenti bizottság ülésén. A következőt szeretném a nevében ismertetni. Úgy véli, az 56-os tól a 61-es pontig foglalkozik a jelentés a nők elleni erőszakkal, a nemi szervek megcsonkításával, illetve a nők a háborús eszközként, fegyverként való használatával. Zsitnyenszke asszonynak köszönöm szépen a jelentést. Úgy gondolom, hogy a demokráciákban a nők szerepét jobban ki kellett volna emelnie. Hangsúlyozni kellene, hogy a demokratikus konszolidáció és a béke kialakítása terén a nőknek nagyon fontos szerepük van. Úgy gondoljuk, hogy ez a jelentésben nem fogalmazódik meg kellő hangsúlya. azután a nemi szervek megcsonkítása ellen határozottabban kell felvenni a harcot, illetve a korai kényszerházasságokkal szemben. Tovább az általános és középiskolába járás lehetősége ügyében kell kiállni a nők mellett, és a béke megszilárdítása terén kell hangsúlyozni jobban, hogy a nőknek mekkora a szerepük. Ezek részben bizonyos fokig szerepelnek a szövegben, csak egy kicsit részletesebben kéne konkrétan szólni arról, hogy hogy tudjuk elérni. Köszönöm. Bueno, puesto que no hay ninguna palabra más. Köszönöm, úgy látom, többen nem kértek, szóval elnézést nem láttam, mégis. Sorry, thank you. Köszönöm szépen. A zöld frakció nevében magam is üdvözlendőnek tartom ezt a jelentést, és azt gondolom, hogy a napirendi témák, illetve az LMBT terület szintén szerepel a jelentésben, úgyhogy emellett a véleményt is üdvözlöm. Számos említett prioritás, azt gondolom, hogy rendkívül helyén való, és szeretném megemlíteni, hogy Szilvi talán néhány kiegészítést is szeretne először is a SZIDO egyezményre való világos utalásra lenne szükség. Erről beszéltünk már korábban. Régóta megvannak ezek a nemzetközi egyezmények, ezeknek a sorsát akarjuk most nyomon követni. Aztán a nemi alapon elkövetett erőszak kifejezést kellene pontosítani. Nem csak nők elleni erőszakról van szó, hanem valójában a nemi szerepekkel kapcsolatos erőszakcselekményekről is ezzel a kiegészítéssel kellene a szöveget még kiegészíteni. Egy külön bekezdésre lenne szükség. Azután szintén még ebben a témában a nemi alapon elkövetett erőszak témájában Denis Mukwege, Szaharov díjasunk felhívta itt a figyelmet a parlamentben ennek a területnek a fontosságára. Tehát még jobban ki kéne emelni. És egy-két konkrét esetet is fel kellene sorolni a konfliktus övezetekben a nőket sújtó erőszak eseteiről. És nem csak a jól látható problémák, hanem az intézkedések is kéne, hogy szerepeljenek itt továbbá, hogy milyen eszközökkel tudunk fellépni a konfliktus övezetekben a nők elleni erőszak ellen. Azután a szexuális és reproduktív egészség, illetve jogok kérdésére kellene kitérni, mert nagyon sok nő esetében sérülnek ezek a jogok. A FEM véleményben ennek is szerepelnie kellene. Végül pedig egy kicsit átfogóbb megközelítést szeretnénk látni a diszkrimináció ügyében, hiszen itt nem csak a nőket konkrétan érintő diszkrimináció, hanem egyéb diszkriminációs formák is szerepelnek. Ezek, ezeket össze kellene kapcsolni, illetve együtt megemlíteni a jelentésben. Köszönöm. Köszönöm szépen, Retner asszony. A szocialisták árnyék jelentőstevője, Rodríguez asszony, eljutatta hozzánk az észrevételeit, utána nem tudott eljönni ide, ezért írásban küldte el ezeket, és nagyjából egybevág azzal, amit a többiek már elmondtak, szeretné Rodríguez asszony, hogyha az, a véleménytervezetben még három dolog helyt kapna. Egyrészt szeretné, hogyha az isztambuli az isztambuli szerződés, az isztambuli egyezményre utalnánk, hogy az összes Európai Uniós tagállam ezt ratifikálta, úgyhogy úgy véljük, hogy miután nők jogo, nőjogokról van szó, erre is kell utalni, aztán a nők háborús eszközként való felhasználása. Itt szeretné, hogyha a megelőzésre nagyobb hangsúlyt helyeznénk, illetve a sztereotípiák elleni harcra. Nagyon fontos az oktatás, formális és informális oktatás szerepe is ezen a területen. Illetve a harmadik dolog, a képzés nagyon fontos az, hogy megfelelő képzésben részesüljenek azok, akik aztán a későbbiekben segítenek az áldozatoknak, azoknak a nőknek, akik erőszak áldozatai. Nagyon fontos az, egy, az intézmények közötti együttműködés, illetve azoknak a szolgálatoknak az együttműködése, akik ebben a folyamatban részt vesznek. Nőkre és gyerekekre is gondolok. Gondol Rodríguez asszony. A módosítók benyújtásának határideje december 10-e, 2014. december 10 -e, és januárban a következő szakbizottságülésen fogunk majd róla szavazni. Zitnyánszka, Zitnyánszka asszony, ezzel kapcsolatban van-e észrevételem? Reagálna-e az elhangzottakra? Köszönöm szépen ezeket a hozzászólásokat mindenképpen hasznos lesz. A közös együttműködésben és szerintem mindenkit kielégítő végső megoldásra jutunk. Majd köszönöm. Muchas gracias. Pues pasamos a... Köszönöm szépen, akkor térjünk át a következő napi rendi pontunkra. Itt van a körünkben a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetének elnök asszonya, igazgatója, aki mindjárt helyet foglal mellettem. Thank you very much. Um decir que... Azt szeretném mondani, hogy először fordul elő, hogy Lambach asszony, a Nemek Közötti Egyenlőség Európa Intézetének igazgatója eljön ide hozzánk, ugye új a szakbizottság, az új szakbizottságban most látogat el először. Szeretnék ezért tehát köszönetet mondani az intézet munkaprogramjáról fog beszámolni, és remélem, hogy az együttes munkánk, az együttműködés elősegíti majd a mi munkánkat is, és mindent megteszünk azért, hogy a lehető legtöbb lehetőséget megragadjunk az együttműködésre, a ködös gondolkodásra. Köszönöm tehát Lámbach asszony, a szó. Yes, it is. Igen, köszönöm szépen. Ez egy nagyon izgalmas lehetőség, hogy első ízben beszámolhatok a FEM szakbizottság előtt a tevékenységünkről. És ahogy elnök asszony említette, a következő éves munkaprogramunkat, aminek az alapján végezzük a munkát. E, ezen dolgozunk, illetve az irányító e, testületünk két hete el is fogadta, úgyhogy nagy örömmel e, el tudjuk majd küldeni a szöveget. Most pedig bemutatom a prezentációs formában. Hallgatva a ma elhangzottakat, például a Pekingi platform, a női nemi szervek megcsonkítása, hangzott el, aztán statisztikák, a nők elleni erőszak és a férfiak bevonása, sőt a fehér szalagos kampány, amelynek egy nagy rendezvénye lesz majd itt decemberben az Európai Parlamentben. Ezek mind elhangzottak. Tehát már is sokat hallhattunk olyan dolgokról, amelyek az önök számára érdekesek és hasznosak lehetnek. És a jövő év, tenném hozzá, a középtávú három éves programunknak a utolsó éve partnerségek létrehozása volt a fő cél. Kialakítottuk a tervünket, a FEM szakbizottsággal való együttműködés, a témavezető bizottsággal való közös munka áll ennek a középpontjában. Tehát a jövő évet a partnerség jegyében szeretnénk közös munkával tölteni, partnerséget, együttműködést szeretnénk, illetve a nemek közötti egyenlőség témakörét ezáltal előre mozdítani. Ez a következő évnek a célja. Most egy kicsit a részletekről szeretnék szólni, illetve hogy milyen csoportosításban végezzük a munkát. A legfontosabb számunkra, és talán ezt az új képviselők kedvéért is mondom, a jogszabályok alapján igyekszünk összegyűjteni a folyamatokat, statisztikai adatokat, és igyekszünk elemezni a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó adatokat, hogy ezeket a politikusokkal, illetve a nemzeti szinttel együttműködve, sőt az EU szintre továbbvéve az adatokat szeretnénk kielemezni, illetve meghatározni, hogy milyen intézkedésekre, tevékenységekre lenne szükség, és milyen keretet igényelnek ezek az intézkedési tervek. A Gender Equality Index, a nemek közötti egyenlőség indexe most jelent meg első ízben, és az unió tagállamait tartalmazza. Jövő évben jön a következő kör, illetve megjelenés, és erre készülünk már azon dolgozunk, hogy a nők elleni erőszak témakörét feldolgozzuk. Itt úgy szoktunk fogalmazni, hogy nemi alapon elkövetett erőszakcselekmények, de hát ezek azért elsősorban a nőket érintik, illetve sújtják. És a legtöbb adat oszlopunk üres volt, amikor indultunk, de nagyon fontosnak tartjuk ezt a területet. Úgyhogy ezért szeretnénk kiegészíteni. Az Európai Bizottság stratégiájában is eh, szerepel, a foglalkoztatás mellett, ami a munkának a súlypontja, de azért a terület mellett ez a probléma köré szerepel a tevékenységek között. Azután az adatbázis, illetve a pekingi mutatók elhangzott, hogy ezeket már is használják. Az emberek használják az adatbázist, amelyet egyébként fél évente frissítünk, és letöltik az adatokat rákeresnek a különböző célcsoportok helyzetére. Számos módon használják az adatokat. Azután a nemi alapon elkövetett erőszak egyre inkább az előtérbe kerül, és hangsúlyozom, hogy itt valóban, a, bár a férfiak is benne foglaltatnak a fogalomban, azért itt elsősorban a nőkkel szembeni erőszakról van szó. A statisztikák fényében bemutatom, hogy egyrészt milyen munkát végzünk itt, illetve hogy hogyan hasznosíthatók az eredmények. Azután a gender mainstreaming tevékenység témáról szólnék. Ez egy nagyon fontos tevékenység számunkra, az hatásvizsgálatok, illetve a figyelemfelhívó, tudatosító munka szintén kiemelt számunkra. És a jövő év tevékenységei fényében be is mutatom majd ezt részletes módon. És úgy gondolom, hogy a nemek közötti egyenlőségből fakadó előnyöket is elemezni kell. Ehhez egy elemző eszközre van szükség, a gazdasági, a társadalmi, illetve szociális szempontú előnyöknek a kimutatására, és ez komoly kihívás. Jövő évtől kezdve egy egységes jelentést fogunk majd összeállítani, illetve a pekingi cselekvési platform és a luxemburgi soros elnökség égésze alatt azt gondolom, hogy nagyot fogunk előrelépni a pekingi tevékenységek értékelésében, és új mutatókat fogunk bevezetni. És most az Európai Bizottsággal megállapodtunk arról, hogy az adatbázist is frissítjük majd a nők a döntéshozatalban terület szempontjából. Ez nagyon hasznos eszköz, a DG Justice eh, át fogja adni az intézetünknek Aztán új mutatókat fogunk bevezetni, például a társadalmi erő, amely a nőknél található, és még egyéb témákban. Aztán egy kutatási anyagot is összeállítunk, ami nem egy jelentés, de az egyik soros elnökség, a holland soros elnökség meg fogja majd tőlünk kapni. Aztán a szlovák soros elnökség számára felmerül egy olyan téma, hogy a pekingi intézkedési platformnak az eredményeit értékeljék. Ezeket még nem ismerjük, de legalábbis legalább másfél év kell ahhoz, hogy az adatokat összegyűjtsük, illetve bemutassuk a kormányoknak. Azután rendelkezésünkre áll a pekingi platformmal foglalkozó jelentés, ez ma is már említésre került, és az előttem Mm, lévő dokumentumok alapján rengeteg adatot látunk a pekingi platform témakörében, és azt gondolom, hogy az emberi jogok érvényesüléséről szóló jelentés is támaszkodik nagy mértékben ennek a statisztikáira. Ez egy átfogó jelentés, a svéd soros elnökség munkáját érinti ez, elemezzük a trendeket 2007-12 között, illetve 2013-as adataink is vannak ebben, és valóban érdekes látni egy nagy összefoglalás keretében, hogy mi történt a pekingi platformon. Azután partnerségeket szeretnénk létrehozni a következő évben, hogy megjelentetessük a jelentést, illetve hogy ezt valóban hasznosítsuk is. Itt láthatják a szakterületeket és alul pedig az eszközöket. Tehát egyrészt a egyenlőtlenségek keresztmetszete az egyik, első alkalommal fogjuk ezt bevezetni és használni, és aztán majd két év múlva visszatérünk erre a témára. Ez az eszköz arról szól, hogy minden lehetséges adatot kielemezünk a nőkkel szembeni erőszak témájában, és 28 tagállamnak az összehasonlítható adatait rendszeressége beszerezni nagyon komoly munka, nehéz feladat. Itt láthatók a partnereink, az adatokat a segítségükkel gyűjtjük össze, és a cél az, hogy robosztus, megbízható adatbázisra támaszkodhassunk. Azután a nemek közötti egyenlőséggel összefüggő statisztikák adatbázisa kialakulóban van. Nagyon pozitív reakciókat hallottam mindenkitől, akivel beszéltem, mert jövő év végével szeretnénk élesen üzembe állítani ezt az adatbázist, amelyben megtalálható majd minden eddig meghatározott szempont a női férfi egyenlőség témában. Ez pedig azt jelenti, hogy nem csak mutatószámok szerepelnek majd benne, hanem a pekingi jelentés, a nemi alapon elkövetett erőszak és egyéb adatterületek kerülnek be még. És konkrét szoftver eszköz segítségével lehet majd lekérdezéseket végrehajtani. Különböző változókat beírhatnak majd a felhasználók, és a szoftver a keresési feltételek alapján összeállítja, majd a grafikonokat, táblázatokat, statisztikákat legyűjti. Ez egy jellemző eszköz, és az a cél, hogy a szakértők bátran használják és Tehát ezt is nagyon fontosnak tartom. Visszatérve az erőszak témakörére, az irányító testületünk jóvá hagyta az öt éves tervet a nők elleni erőszakkal szembeni harc terén. Egyelőre még nőkkel szembeni erőszakról beszélünk. Az eddigi tanulmányok is felhívták a figyelmet a jelenségre, illetve a problémakörökre. Például, ahogy ma is hallhattuk, a női nemi szervek megcsonkítása nagyon súlyos probléma. Két éve európai szintű tanulmány készült a női nemi szervek megcsonkításáról. Reding biztos asszony megbízásából az előző témafelelős égisze alatt. És ez a későbbi közlemény alapjául szolgált. Ezt fogjuk most nyomon követni egy következő felméréssel, amely mélyrehatóan elemzi majd, hogy a lányokat hol fenyegeti a női nemi szervek megcsonkítása. Három tagállam központjával eh, szeretnénk ezeket a vizsgálatokat elvégezni, és az eredményeket közzétenni. A cél az, hogy feltárjuk a helyzetet, milyen állapotban vannak a nők, a lányok, illetve a szakpolitikai eszközöket hogyan tudják alkalmazni a tagállamok, hogy csökkentsék a veszélyt. És hogy csökkentsék az cselekményeknek a gyakoriságát. Azután az cselekményeknek a költsége egy újabb ö, tanulmánytárgya december 8-án, illetve 10-én javítja magát az előadóasszony. Fogjuk ezt bemutatni majd itt a parlamentben. És a FEM szakbizottság elnöke is azt ígérte, hogy ott lesz. Az Európai Bizottság készítetett egy tanulmányt arról, hogy a tagállamok hogyan becsülhetik, illetve értékelhetik számszerűen a nők elleni erőszak költségét. Itt azt vizsgáltuk, hogy a modellünket alkalmazva, illetve a hasonló felmérések adataira támaszkodva mit mondhatunk erről a területről. Itt nem csak EU e, felmérések, hanem az EU-hoz hasonló módszerek e, világméretekben szerepeltek a háttérben. Tehát kidolgoztunk egy olyan modellt, amelyet alkalmazunk, és elemezve az adatokat, az adminisztratív adatokat, illetve az alapjogokkal foglalkozó felmérés, a nőkkel szembeni erőszak és a nemzeti felmérések eredményei mind kombináltan szerepelnek ebben. Tehát ez egy rendkívül érdekes felmérés volt, tovább fejlesztjük jövőre. Minimum adatkövetelményeket fogunk meghatározni. Most pedig rátérek az administratív, illetve igazgatási adatforrások következő tevékenységünkre. Szeretnénk felmérni, hogy a hivatalos közigazgatási statisztikák milyen adatokkal szolgálnak tagállami szinten. December 8-án a tanácsépületében indítjuk majd el ezt a felmérést a rendészet, illetve az igazságügyi szakemberek részvételével, mert arra jutottunk, hogy itt a rendőrségi, illetve az egészségügyi, szociális igazságszolgáltatás, igazságügyi adatok kellenek ezeknek a feldolgozásába. Vizsgáljuk majd, hogy a párkapcsolaton belüli erőszakról mit tudunk mondani, és a cél az, hogy a lehető legtöbb statisztikát összegyűjtsük, Ugyanakkor szinte nincs olyan statisztikai adattípus, ami mind a 28 tagállamból rendelkezésre állna. Ez komoly nehézség jövő évre, mert amikor elkezdődik a munka, akkor először harmonizálni kell a fogalom meghatározásainkat. Azt látjuk, hogy másképpen határozzák meg az erőszaknak a fogalmát, illetve a nőkkel szembeni, vagy nemi alapú erőszak cselekményeket is Először közös alapot kell teremtenünk, harmonizációra lesz szükség, és aztán összehasonlítjuk majd az adatokat. És említettem, hogy itt közigazgatási adatforrásokra támaszkodunk majd. A hosszú távú tervünk tehát rendelkezéssel, és a következő év feladatai között szerepel még, hogy feltérképezzük az adatgyűjtési koncepciókat, illetve módszertanokat. A cél az, hogy legyen egy közös megközelítésünk, közös módszertanunk, amelyet minden tagállam számára ajánlásként fogalmazunk majd meg, és aztán egy, kettő vagy három mutató, attól függ, hogy hogy alakul, segítségével mérjük majd, hogy hogyan halad előre a nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelem. Aztán felhívom a figyelmet a fehér szalagos kampányra. A fehér szalag kampány Schulz parlamenti elnök úr szintén csatlakozott ehhez a kampányhoz. Kiadtunk egy közleményt, ezt megtalálják a honlapunkon, és szeretnénk, hogyha minél több képviselő úr, ahogy Tarabella úrtól is hallhattuk, megemlített, hogy mennyire fontos a férfiak részvétele egy ilyen típusú kampányban. És december 10-én indul majd a kampány az Európai Parlamentben megküldjük a titkárságnak a vonatkozó információkat, illetve a közreadandó anyagokat, és reméljük, hogy önök is csatlakoznak, eljönnek, mert ennek fontos mondani valója van. Ezek tehát a partnerségeink. Nézzük a gender mainstreaminget. Büszkén számolhatok be arról, hogy milyen eseményre kerül majd sor a jövő év elején. Egy online eszközt fogunk útjára engedni, útjára indítani, mely az ágazati gender mainstreamingről szól. Az előbb hallottuk, hogy mennyire fontos példákkal előállni, tehát az olyan területeken is meg kell ezt tenni, ahol ö, hagyományosan odafigyelünk a gender mainstreamingre. Most már kilenc ilyen terület van, meg kell nézni azt, hogy a különböző ágazatok hogyan kapcsolódnak egymáshoz, az egyes ágazatokra milyen eszközeink vannak, vannak bevált gyakorlatok a tagállamokból, illetve vannak olyan szervezetek is, amelyek kapacitásépítéssel foglalkoznak. Az összes Európai Uniós szakpolitikában szeretnénk ezt megvalósítani, és úgy vélem, hogy az EU különböző szakpolitikájáért fejlő, felelős főigazgatóságok munkáját ez is segíti majd. Na nézzük, mit teszünk a gender equality érdekében. Egy tanulmányt fogunk készíteni, tanulmányt fogunk kezdeményezni a gazdasági, makrogazdasági kérdésekről hiszen vannak olyan emberek is, akik azt gondolják, hogy bár megvalósult a gender equality, szeretnénk arról többet tudni ebben a, ezen a tanulmányon keresztül, hogy pontosan mi is a gazdasági jelentőség ennek. Aztán a forrás dokumentációs központos néhány évvel ezelőtt azt észleltük, hogy az hogy az EU-n belül is hiányos a, a gender mainstreaming kapcsolatos szótár, tehát gyakorlatilag ezeket a kifejezéseket nem találja meg mindig az ember, még a gender mainstreaming szó is viszonylag új. Néhány évvel ezelőtt tehát elkezdtünk együtt dolgozni a parlamenttel, illetve a bizottsággal, könyvtárakkal, érintett felekkel megpróbáltuk elérni azt, hogy ez a helyzet változzon. Jövő évben fogjuk ezt véglegesíteni, és így a terminológiát majd szélesebb körbe lehet használni. Van, van egy kommunikációs stratégiánk, illetve elég sok képviselő megkeresett már minket az Európai Parlamentből, főleg a, ebből a szakbizottságból tavaly és tavaly előtt történt ez. Bizonyos nemek közötti egyenlőségek területeken, alterületeken kértek tőlünk tájékoztatást, tanulmányokat is készítünk, és a legtöbb tagállam dokumentációs központjával kapcsolatban állunk. 12 a nagyon jó a kapcsolatunk. Ez azt jelenti, hogy egész egyszerűen az interneten keresztül hozzájutunk az információhoz, tehát rá, se kell klikkelni igazából az információra, nem azonnal hozzájuthatunk. Nézzük a Eurogendert. Ez is a feladataink közé tartozik. Értékelést fogunk folytatni tavaly, jövőre azzal kapcsolatban, hogy mit kell felülvizsgálni, milyen funkcionalitásokat kell kiigazítani. Még egy utolsó dolog a nemzetközi fellépésünk a előcsatlakozási segéllyel kapcsolatban nagyon aktívak vagyunk, együttműködünk ezekkel a tagelőtt országokkal. Az egyik tagállam egy új kezdeményezéssel állt elő, a Tridentre gondolok, és a keleti partnerségbe tartozó országokkal együtt a tagelőtt országok egy kétnapos konferenciát fognak tartani. A svéd kormány karolta fel a keleti partnerségbe tartozó országokat, mi pedig az IPÁN keresztül lépünk fel, vagy őket karoltuk fel. Az lesz ennek a konferenciának a tárgya, hogy a koordinációs, támogató munkát hogyan kell végezni a gender mainstreaming területen, tehát hogyan kell összekapcsolódni a különböző nemzetközi szervekkel, partneri kapcsolatokat hozunk létre. A mai napon többször is említették a Szidót, vagy a pekingi cselekvési tervet. Természetesen az ő munkájuk is rendkívül fontos. Dióhéjban itt tudok beszámolni a terveinkről, terveinkről, illetve az elmúlt évek munkájáról. Köszönöm szépen! Muchas gracias, señora Lambach. Köszönöm szépen, Lambach asszony kimerítő volt ez a bemutató, ez az előadás. Tudom, hogy az intézete nagyon komoly munkát végez, és remélem, hogy munkaeszközként ez is hasznos lesz majd a mi szakbizottságunk számára. Eszmecsere következik. Kérdezem, hogy melyik képviselő kíván kérdést feltenni, vagy észrevétellel élni az elhangzott előadással kapcsolatban. En primer lugar tiene la palabra. Először Blinkevics úte hogy adom meg a szót. Na ir pirmiausia, aš noriu iš visos Köszönöm szépen. Először is szeretném megköszönni az intézmény és Langbak asszony munkáját, mely nagyon átfogó jelentésben öltött testet, amelyet nagyon kiváló mutatott be mostani prezentációjában, mely az intézet munkáját, illetve jövőbeli prioritásait tette számunkra érthetővé. A jelentés összefoglalója jó bizonyíték arra, mennyire szükséges egy ilyen intézet működése. Mert nincs elég adat a 28 tagállam köréből, és ez az adatok hiányában nagyon nehéz átfogó képet nyerni a tényleges, valós helyzetről. Még a esélyegyenlőségi index révén sem tudjuk ezt megtenni, nincs elég adat. Úgy tűnik az Európai Unió csak félúton tart a, a végső célja felé, mert az index szerint általább, átlagban 100-ból csak 54 pont érvényesül. Így módon az önök intézete, meg más Európai Uniós intézmények is nagyon sok tennivalóval bírnak még. És várom is ezért a december 10-i rendezvényt remélem, hogy nagy számban lesznek ott képviselőtársaim, és hogy ott a nők elleni erőszak, a családon belüli erőszak témáiban eszmét tudunk cserélni, és megvitatjuk azokat az intézkedéseket, amelyekre szükség van. Illetve arról is szót kell ejtsünk, hogy a műveleteinket hogyan szeretnénk kiterjeszteni. A jelenlegi viták során őszentsége a pápa is érintette beszédében az erőszak kérdését. Ez is jól mutatja, mennyire aktuális ez a téma. És ez is arra a következtetésre vezet bennünket, hogy zárni kell sorainkat, együtt kell fellépnünk a nők elleni erőszak ellen, a megfelelő döntéseket is meghozva. Szeretnék gratulálni az intézetnek is, meg a dokumentációs központnak, mely hagyományos és digitális könyvtárként is működik és támogatja ezt a munkát. Azt hiszem az jelentés nagyon pozitív lépést jelent, mert ennek tartalmát kutatók, diákok és végül soron politikusok is jól tudják majd forgatni. Köszönöm még egyszer tevékenységüket, és a jövőben nagyon sok sikert kívánok. Köszönöm szépen. Vanna asszony következik. Thank you very much, Madam Chair. Köszönöm, elnök asszony. Langbak asszony a tájékoztatóját. Én beszéltem már a statisztikai adatok fontosságáról korábban is. Ebben a fényben is nagyon fontos az ő munkája. Ezzel kapcsolatban a gender mainstreaming és költségvetés készítés ügyében. Van esetleg adata a gender budgeting témájában, mert a Költségvetési Bizottságban feltettük ezt a kérdést, és azt mondták, hogy ó, nincs erről adat, jó lenne pedig, ha lenne, de sajnos nincs az esélyegyenlőség költségvetéséről. Azt mondtam, hogy hát az európai esélyegyenlőség intézetnél biztos van valami adat erről, ők meg azt mondták, hogy ó, milyen intézetről is beszélnek? Úgyhogy szerintem érdemes terjeszteni az önök hírét, jó hírét, még az Európai Parlamentben sem ismeri mindenki, úgyhogy némi marketing munka fontos volna, mert az adatok gyűjtése és elemzése fontos dolog, ám ezeket az eredményeket aztán alkalmazni is kell a politikai narratívában, érvelésben, mert a politikus nem ismerik ezeket, az, az nem jó. Muchas gracias, eh, la señora Ballina. Köszönöm szépen, Ballina asszony. Sí, muchas gracias. Köszönöm szépen. Megköszönöm Lábak asszony ezt az előadást. Nagyon érdekes volt nekem, mert van egy konkrét kérdésem. Van arról tanulmányuk, hogy a, van-e tanulmányuk arról, hogy a különböző tagállamok mennyit költenek női jogi szakpolitikákra, kérdésekre? Köszönöm. Nagy asszony következik. Herzlichen Dank für Ihren umfangreichen. Köszönöm szépen az átfogó jelentés, nagyon érdekes volt. Érezzük az egyenlőtlenséget, sőt bizonyíthatóak ezek. Ez fontos, hogy ezt tudományos alapokra helyezzük ezeket a meglátásokat, ebben nagyon segít az jelentés. Van egy kérdésem is, lehetséges-e az, hogy bizonyos kérdések ügyében önöknek megbízást adjunk? Tehát képviselőként, ha bizonyos adatokat van szükségem, én tudok-e külső szerződéses megbízást adni önöknek, vagy sem? Muy bien, creo que... Köszönöm. Azt hiszem, hogy nagyon konkrét kérdéseket intéztek önhöz. Most Langbach asszony fog válaszolni ezekre a feltett kérdésekre. Uh, thank you very much. The questions, it's very good. Köszönöm szépen. Nagyon jó kérdések hangzottak el, nagyon konkrét kérdések, és hogyha most itt helyben nem tudok választ adni, akkor egy héten belül legkésőbb megteszem. Mert egyes esetekben például a gender mainstreaming, illetve gender budgeting témakörben azt tervezzük, ahogy említettem, év végével elindítjuk a gender mainstreaming területet, illetve gender budgeting terület is előkészített. Ez a része az átfogó tevékenységünknek. Tehát, hogy az ön szavaihoz kapcsolódjak, fel kell hívnunk ennek a témának a fontosságára a figyelmet, hiszen ez most már jó ideje napi rendepontom, eh, napi renden van, és ezért is fontos, hogy erősítsük ezen a fronton a tevékenységünket. Tehát a tervünk a jövő évre, hogy akkor, amikor mm, a honlapunk elkészül, akkor a különböző területeken az információkat nem csak közé tesszük, hanem megkülön, megküldjük majd például a szakpolitikai részlegeknek itt az Európai Parlamentben is azt, hogy a nemek közötti egyenlőség hogyan kapcsolódik az oktatás témájához és egyebekhez. Ez még mindig az internettel, illetve a honlappal kapcsolatos. Aztán a gender budgeting témáról annyit tudok mondani, hogy erről tartottunk eszmecserét, nagyon fontos, illetve ott a Peking jelentés intézményi mechanizmusok alakultak ki, és a gender mainstreaming, a budgeting és a hatásvizsgálat a legfontosabb vonatkozások. Például nagyon jó gyakorlatot mutat Ausztria tagállami szinten a gender budgeting terén. Tehát rendelkezésre állnak bizonyos információk, ezeket fejlesztjük majd, és a fő érintettek bevonásával értékeljük majd. Nyilvánvalóan sokkal többet és jobban kell ezt kommunikálnunk. Azután mennyit költünk a tagállamok szintjén a nőkkel kapcsolatos esélyegyenlőségi politika terén Nincsen ilyen információnk, annyit tudok erre mondani. Visszakapcsolódva a kérdéshez, a kvóták állnak rendelkezésünkre. Az Európai Bizottság stratégiája, a vonatkozó rendelet elkészült. Tehát, hogyha plusz igények érkeznek, akkor általában azon múlik a dolog, hogy uniós szinten ez mennyibe kerül. Eddig még nem volt ez ügyben eszmecsere. De azt gondolom, hogy nemzeti tagállami intézkedési tervek vannak, aztán nagyon részletesen megvizsgáltuk a pekingi akciótervnek az állását, a lánygyermekek támogatására mennyi pénz van a tagállamokban, illetve a számítógépes bűnözés, internetes bűnözés elleni harcra. Tehát vannak intézkedések, de egyelőre nem öltöttek konkrét költségvetési formát. Azután az adatokat hogyan hasznosítjuk. Az adatbázist azért hozzuk létre, hogy választ adjunk arra a kérdésre, hogy amennyiben a női-férfi esélyegyenlőségről szóló adatokkal rendelkezünk, akkor ez elérhető kell legyen az adatbázisban. most már megvan az elfogadott uniós költségvetés, és erre támaszkodunk a tevékenységeikkel, természetesen előre tervezve. Tehát ha plusz tevékenységet kell ebbe felvenni, akkor a 18 tagállam, pontosabban a 28 tagállam képviselője plusz a bizottság képviselője vesz részt a vezető testületünkben, és ennek a testületnek kell jóvá hagynia a tervet. Blinkevics Jute asszony említette, hogy az ezzel kapcsolatos információkat jól kommunikáljuk, és nagyon gyorsan meg is tudjuk ezt tenni. Köszönöm. Eh, Köszönöm szépen. Biztos vagyok benne, hogy eh, használjuk majd munkánk során az önök szakértelmét eléggé még az elején járunk az együttműködési folyamatnak, remélem, hogy a jövőben ezt föl tudjuk még futtatni. A mai szakbizottsági ülés végére értünk, holnap találkozunk reggel 9 órakor a koordinátorok ülésén, és 10 órakor kezdődik a szakbizottsági ülés maga. Köszönöm.